Kedves képviselőtársaim, hölgyeim és uraim! Elkezdjük? We will. Tegyük. Kezdjük azzal, hogy a napi rendet elfogadjuk. Ha nincs ellenvetés a napi rendel kapcsolatban, akkor elfogadjuk úgy, ahogy van. az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása, szeptember 22-éről van szó. Van-e felvetés? Az ülés végéig tehetik meg, ellenkező esetben azt is mert tekintjük. Elnöki közlendők. Mai ülésünket, ahogy szoktuk, webstreamen közvetítjük. Természetesen kivételt képez a koordinátorok ülése majd és a vonatkozó lista rendelkezésükre áll. Ötös napi rendi pont. Kicsit túlszaladtam, bocsánat. Négyes napi rendi pont. Hogy állnak a folyamatban levő háromoldalú megbeszélések? Két téma, a kétoldalú átmeneti megállapodások helyzete a két oldalú befektetési megállapodások tárgyában, melyek a Lisszaboni szerződés előtt már fennálltak. Mint tudják, jelentéstevő vagyok a témában, már mint hivatalból is. Volt egy ülés már ebben a tárgyban, nagyon gyümölcsöző még hozzá, a kölcsönös álláspont tök teljesen világossá váltak, és az Európai Bizottság azt kérte, hogy tervezeteket bocsássunk be, olyan szövegtervezeteket, melyek alapján kompromisszum alakítható majd ki. Az Európai Bizottság mert meg is tette ezt. Így aztán a következő ülés voltak éppen már tényleges kompromisszumos szövegekkel, illetve módosítókkal dolgozhat majd. Szerintem ez a téma csomag, bár nagyon nehéz feladat, mert nagy különbségek vannak az álláspontok között, ugyanakkor van esély arra, hogy gyorsabban haladjunk a megoldások felé, mint eredetileg terveztük. Az ICI-ról írodott rövid jelentés tárgyában, mint tudják, van egy egyeztetési eljárás ebben a témában is, meg egy másikban is, ahol a DEVE és az AFET az illetékes szakbizottság, a DCI-ok -ok ügyében. Egy globális kompromisszumos módosítót sikerült kialakítani, illetve az Európai Parlament tárgyalócsapata és a tanács csapatok között sikerült ezt kialakítani. Mindezek ellenére a DEVE szakbizottság tagjai a parlamenti delegációban most legújabban szembe helyezkedtek ezzel a megállapodással. Úgyhogy ezzel ma foglalkoznunk kell. Azt nem tudom, megmondani, hogy mi lesz mindennek az eredménye. Megesen szokatlan egyébként ez a fölállás. A jelentős tövőnk nincs itt, úgyhogy további tájékoztatásunk nincs ebben a témában. Adjuk meg Scholz úrnak a másodpercet, hogy aláírjon, és meg is kérdem mindjárt, hogy szeretne bennünket tájékoztatni az ICI-ok ügyében folyó egyeztetési tárgyalások menetéről. Daniel Kaspari. Igen, elnök úr, amíg helyet foglal a kollégánk, és kifújja magát. A kérdésem az volna, van a tanácstól bármi tájékoztatás a médin szabályozással kapcsolatban, mert a médin szabályozás kapcsolatában első olvasott volt kb. egy éve már a parlamentben, és a tanács nem reagált. Ennek eredménye nem kezdte meg a háromadó tárgyalásokat sem. Érdekelne, hogy mi hír a tanács felől ebben a témában. Önök? Ahogy tudom, nincs a tanástól semmi hír e témában. Hermann Scholz. Köszönöm, elnök úr, és elnőzést kérek, hogy elkéstem, egy másik megbeszélésről érkeztem ide. Azt szeretném elmondani, hogy a háromoldalú tárgyalások utolsó fordulójában Brock úr, Kálmán Görens, Lachvila urak, ön és én is részt vettünk az utolsó fordulóban, és a végközvesztetés az volt, hogy öm, ideiglenes megállapodást tudtunk elérni egy olyan csomagról, amely az egyeztető tárgyalás tárgyát képező két ügy ö, ö, jelenti, az ICI Plus és a, a DCI rendeletet illetően. sikerült egy olyan eredményt elérnünk az ICI-ról, amely a elérhető legmagasabb teljesítmény volt, és értelmezésünkben a, a 16-os cégben és a delegátusok értelmében, a finanszírozásról szóló 16-os cikk értelmében ezt sikerült egy nyilatkozattal lefedni, amely összekapcsolja a jelenlegi szabályozást a jövőbeni eszközzel két év letete után. Ezért ez a jövőbeni, a tanács és a parlament jövőbeni megközelítése a meghatározáson alapuló alaktusokat illetően sikerült egy kiegészítő nyilatkozattal lezárnunk, melyben mindkét oldal kifejezi eh, hajlandóságát, hogy tovább eh, tárgyalja a kérdést. Ami a 16-os cikket ér, érinti, sikerült egy kiegészítő nyilatkozatot eh, kiadnunk, tehát a rendelet eredeti formáját átadtuk a parlamentnek, és az állásfoglalásunkat új megfogalmazásban tettük közé. Az első és második olvasat parlamenti állásfoglalását is figyelembe véve. Én tehát úgy gondolom, hogy egyelőre ott tartunk, ahol eh, meg tudunk felelni a tárgyaló csapat eredményeinek. Ennél sokkal komplikáltabb viszont a DCI kérdése, ahol a tárgyaló csaponton belül sincs egy egyetem álláspont arról, hogy hogyan kéne tovább lépni. Ma délután újra találkozunk a delegációval, a, elnézést a tárgyaló csapattal, és aztán este az egész delegáció is találkozunk, és megbeszéljük, hogy hogyan lehet ezt a kérdést kezelni. Egyelőre ennyit tudok önnek elmondani. Elnök, köszönöm szépen. Egyetértek Helmut Scholz következtetéseivel, ami az ICI-t illeti, azaz eh, a mi anyagunkban mindig is eh, eh, egyetértetünk egymással, és rendszeres kapcsolatban voltunk a frakciók képviselőivel, tehát nem jelentett nehézséget számunkra, hogy rábólintsuk az egyezményre, mert kielégítő kompromisszumot jelent, és sikerült a céljaink megfelelő mennyiségét elérni, ezt szeretnénk önnek megköszönni, valamint a az előadónak is, és kérjük, hogy bolincson rá a kompromisszumos egyezményre, mivel a tárgyalócsapat alakította ezt ki, ezt még meg kell szavaznia a delegációknak, de itt már nem várunk semmilyen meglepetést. De mivel e, különféle kezdeményezésekből indult, ez nagy kihívás volt, hogy ide eljutottunk, nem csak rajtag múlt, hanem az Európai Parlament delegációján is múlik majd ez délután. Ötös napi rendi pontra térünk rá. Az EK és Izrael között társulást létrehozó euró-mediterrán megállapodáshoz csatolt, az ipari termékek megfelelőségértékeléséről és elfogadásáról szóló, az EK és Izrael közötti megállapodásról szóló kiegészítő jegyzőkönyv a téma. ez az úgynevezett ACA egyezményt a megfelelőség értékeléséről, amely egyelőre jól áll. Ahogy önök is tudják, hogy én, én vagyok az elnök helyettes, Robert Bert az előadó, ezért arra várok, hogy megkaphassam a szakbizottság álláspontját annak érdekében, hogy egy jelentés tervezetet nyújthassak be önöknek ebben a kérdésben. Második vélemény cserére kerül sor, és hogyha itt sikerül egyértelmű útmatást kapnom, akkor eh, szavazni fogunk, hogy megtudjam, hogy mi az önök álláspontja, és azután időrendet alakíthatok ki az jelentéstervezetről. Nyissuk meg, nyissuk meg a vitát. Nem lesz vita? Lucia és Rikiene kért szót a néppártból. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Az első eszmecserét már megtartottuk itt a szakbizottságban Úgyhogy emlékeztetek mindenkit, hogy a tanács májusban, 2010 májusában elfogadta ezt a megállapodást. Ez a megállapodás elsősorban arról szól, hogy közelítsük egymáshoz a jogszabályokat, és arról, hogy javítsuk az orvosi termékek cseréjét. Nem fegyverekről van szó, hanem egy technikai jellegű megalapodásról, ezért mindenkit arra bátorítanék, hogy segítsen felgyorsítani a folyamatot, és, a szak és azt, hogy a szakbizottság ehhez beleegyezését adja, és később aztán parla, a parlament egésze jóvá hagyhassa ezt a dolgot mi hamarabb. Tudom, hogy vannak olyan kollégák, akiknek kétségeik vannak ezzel a megalapodással kapcsolatban, nem szeretnék upgrade-elni, azaz kicsit szorosabbra fűzni az EU és Izrael közötti kapcsolatokat. De ha megnézzük a cselekvési tervet, amelyet az EU fogadott el Izrael kapcsán, az európai szomszédság politika részeként 2005-ben, akkor rögtön látnánk, hogy az egyik cél pontosan ennek a megállapodásnak a megkötése volt hat évvel ezelőtt. Tehát az, hogy beleegyezésünket adjuk, csak azt jelenti, hogy befejezzük azt a folyamatot, amit elkezdtük, de elkezdtünk, de nem emeljük magasabb szintre a kapcsolatokat Izraellel. Van egy másik érv is azáltal, hogyha függőben tartjuk ezt a folyamatot, akkor a saját gyógyszergyárainknak nehezítjük meg a helyzetét, szükségtelen eh, plusz költségeket rovunk a, az egészségügyi rendszerre. Nagyon sok gyógyszer, generikus gyógyszer érkezik Izraelből, és azt jelenteni ez a megállapodás, hogy ezek a gyógyszerek sokkal hamarabb, könnyebben bejutnának az EU piacaira, mint ma. Több tanulmányt is láttam. Ezek elemzik azt, hogy milyen megtakarítást jelentenének az egészségügyi rendszerekben ennek a megalapodásnak a hatásai. Ezek változnak az úti cél szerint tagállamok között, de általában 100-200 millió euróról van szó évente, mint megtakarítás. Tehát szerintem az Európai Parlament jóváhagyását ehhez meg kell adni, méghozzá mi hamarabb. Köszönöm. Bent Lange a szocialisták nevében. Kaderif? Oké, okay, Kaderif. Mégsem, akkor Kader először. Monsieur le Président, cette, cette question euh, revient à l'ordre du jour. Il me semble... Kedves elnök úr, ez a kérdés, ez gyakran előkerül, mindig elgondolkodunk, mi is a liberális frakció valódi álláspontja. A koordinátor elmondta már ezt, és azt kérte, hogy ennek a megalapodásnak a vizsgálatát, tehát az EU és Izrael közötti megalapodás vizsgálatát tartsuk meg egy kicsit később. A liberálisok tulajdonképpen megváltoztatták a véleményüket, mert nyomást gyakoroltak a kereskedelmi biztosra, aki ugye ugyanabba a politikai családba tartozik, mint ő, úgyhogy engem nagyon érdekel, hogy mi a liberális frakció álláspontja, mármint a mostani. Ha valóban megváltozott ez az álláspont, akkor az én frakcióm, a szocialista frakció szeretné de Dehücht biztos véleményét hallani, méghozzá itt a szakbizottságban. Tehát mondja el nekünk a biztos, hogy miért kíván ennyire sietni ezzel az ügyjel, ezzel a megállapodással. Pont akkor, amikor Eston Barónő megpróbál Izraelre nyomást gyakorolni, és megpróbálja elérni, hogy gyorsítsák fel a béketárgyalásokat. Tehát pontosan ugyanekkor zajlik ez a másik folyamat. Hát tudjuk, hogy az izraeli kormány ugye nem tesz le a újabb és újabb telepek létesítéséről. Talán rosszul olvastam a Lisszaboni szerződést, de hát én úgy emlékszem, hogy arról volt szó, hogy koherenciát valósítunk meg a kereskedelmi és a külügyi politikák között. Hogy ezek összhangban legyenek, ráadásul tiszteletben tartjuk az emberi jogokat és az európai alapértékeket, úgyhogy engem nagyon érdekel, hogy a liberálisok megkívánják-e hallgatni a biztos urat, és részletesen megvizsgálni ezt a dossziét. Talán meghallgathatnánk a bizottságot úgy, hogy el is magyarázzák az okaikat, aztán össze tudjuk ezt hasonlítani Eston Baron véleményével, utána elkészíthetünk egy időközi jelentést, és ez lehetővé teszi, hogy több fontos kérdést föl, föltegyünk, politikai és jogi kérdéseket. Uh, by the way, I have... Uh, Sáka asszony a liberálisoktól kíván szólni. Köszönöm szépen. Örülök, hogy közvetlenül tárgyalhatunk, és nem csak a plegykák útján, ami az ALDE véleményét illeti az emberi, alapvető emberi jogokról, azt nagyon fontosnak tartjuk, és ezt minden országgal, személlyel kapcsolatban kívánjuk, fent kívánjuk tartani, aki megsérti ezeket a jogokat. Kérdés azonban az, hogy ez a jegyzőkönyv lenne ennek az eszköze. A frakciónak tehát az a véleménye, hogy egyelőre olyan időket élünk, amikor javasolhatunk egy időrendet, és meg, megvizsgálhatjuk a kérdést, és szavazhatunk is róla. Szardi kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek eh, Enriquevel és a liberális kollega véleményével is. Soha nem szabad eh, egyetlen egy eh, dossziét sem túszként tartani, nem jogi értelemben mondom, de a szakbizottságnak nem az a feladata, hogy túszként tartson fogva egy-egy jogszabályt. Ahogy Enrique mondta, technikai dolgokról van szó, orvosi termékekről, amelyek jól jöhetnek e- az, Európai Uniónak, ezért a jelentés tervezetet folytatnunk kell, amint azt folytatni tudjuk. Értelemszerűen köszönöm szépen. Nem kapunk mikrofont. Köszönöm szépen, elnök úr ahogy mindennel, amivel ebben a szakbizottságban foglalkozunk, ez a probléma is sokkal politikusabb, mint technikai. Az Izrael fenntartott viszonyok fokozásáról van szó, és ahogy Enriken a kolléganő mondta, ez egy hat éves kérdés, de ebben a hat évben nagyon sok minden történt, és jelentős változás nem történt, pontosan azért, mert nem folytattuk a tárgyalásokat. Egyetértek azzal, amit Kadar Arif mondott, nagyon kritikus időpont ez. Aston Baron szeretné feléleszteni a két fél közötti béketárgyalásokat, és a koherencia érdekében ki kéne várnunk e, az ő eredményeit, e, hogy egyértelmű jelet kaphassunk arról, hogy az ő erőfeszítései a megfelelő irányba haladnak. Szerintem nem kéne sietnünk, ki kéne várnunk, hogy a folyamat miként halad előre. Köszönöm. Elnök. És most pedig Kaspari kollega következik. Kedves kollégák! Nem vagyok benne biztos, hogy megértettem mindent, amit a kollégák mondtak. Hogyha Dehőst biztost akarjuk kritizálni a dossziót kezelésével kapcsolatban, akkor hadd tegyem hozzá azt, hogy ez egy olyan téma, amelyet a bizottság javasolt, és hogyha megfelelőek az inf- információim, akkor a külügyi főképviselő Astonbáron a szocialista frakció tagja Európában, és ő felel azért, hogy koherencia álljon fel a külügyi és a kül, kül, külügyi politikákban. Hogy történhet meg akkor az, hogy a szocialisták támogatják ezt a javaslatot? A legutóbbi szavazás eredménye nem, hogy csak az archívumban van meg, itt a palesztin területekkel kapcsolatos szavazásra gondolok, amelyet nagy többség támogatott a parlamentben, hanem itt a szakbizottságban is született egy javaslat, amely ugyanazon bizottság bocsátott ki az Európai Parlamentben, ugyanazon alelnöke az Európai Bizottságnak küldötte a parlament elé ugyanabban a témában, úgyhogy világosan szeretném megkérdezni a szocialista képviselőtársaim ebben a szakbizottságban az Európai Bizottság ezen javaslatát miért támogatják, a másikat meg miért nem. Úgyhogy nem csak egy kis biztossal kellene beszélnünk e felől, aki egyébként minden alkalommal, amikor meghívtuk, eljött körünkbe, hanem Lady Absentet, az a sosem ott levő bárónőt, és nem csak Degis kéne meghívni, hanem végre közösen konszenzusra kéne jutnunk abban a kérdésben, hogy meghívjuk Eston bárónőt, és az, azon kérdéseket megtárgyaljuk vele, amelyek az asztalára tartoznak, és talán tőlük kapnánk, tőle kapnánk választ, hogy, hogy a külös biztonságpolitikáért felelős, illetve a külkereskedelmi felelős biztosként az AKA megállapodást miért nem támogatja? Izgalommal várnám ennek, ezen kérdésre adott válaszát. Köszönöm. Lange úr. Köszönöm, elnök úr. Kaspari úr mondotta, hogy nem szabad előre szaladnunk ezen téma tárgyalásában, és itt helytálló volt a véleménye hanem de Güst biztos és Eston asszonyt kell meghívnunk először a szakbizottságunk elé, hogy izraeli politika koherenciájáról tudjunk velük tárgyalni. Ha jól értettem önt, akkor végül is az a véleménye, úgyhogy így pontosan így kéne eljárnunk, szerintem is. Tudnélik tény, hogy egy olyan helyzet, ahol a béke folyamat egy, egy kicsit, mintha megint felvillanna lehetősége, nos ekkor koherenc, koherens módon kell fellépnünk, és ilyen módon támogatom ezt a javaslatot. Ne menetrendet írjunk most, hanem hívjuk meg mind a két biztost, tárgyaljunk velük, és izraeli politikájuk koherenciáját illetően tárgyaljunk velük mindenek előtt. Kader Arif. Kader Arif. J'adore Daniel Kaspari. Imádom Daniel Kasparit. Lehet, hogy vicces, ha belegondolunk, hogy támadjuk-e vagy védjük Höchtöt, vagy Aston Baronot, de, ez csak, de csak port hintünk. Azt szeretnénk elérni, hogy a, az anyag ér, ér, érdemeit vizsgáljuk meg. Hogyha egyetértenek abban, akkor meghallgathatjuk Aston Baronőt és Tehőt biztos, és hogyha nem értünk velük egyet, akkor nem értünk velük egyet, Én, még akkor is, hogyha szocialista. Nem arról van szó, hogy a e, saját politikai családunkat e, védjük meg, hanem nézzük meg, hogy milyen politikai érdemei vannak. Ahogy hallottuk, ha azt akarjuk mondani, hogy a két biztossal együtt kell megvizsgálnunk ezt a dossziét, akkor tegyük meg azt, érjük, ér, érjünk el egyetértést e, a szakbizottságban, és akkor utána megnézhetjük, hogy miként lehet e, előre lépni az anyaggal, annak érdemeit illetően. Hadd támogassam önöket arról, hogy minden biztosan ugyanúgy bánunk, még ha nem is szeretjük őket egyformán. Elnök, kaphatnánk egy konkrét javaslatot? Megadom a szót mindenkinek. Még négyen jelentkeztek szólásra. Szeretnék... Hmm azt hallani önöktől, hogy mi az álláspontjuk a Kadararif javaslatát illetően, amely azt mondja, hogy mielőtt tovább lépnénk, hallgassuk meg Dehöcht és Aston biztosokat. Ez a konkrét javaslat. Szeretném tudni, hogy mit gondolnak erről. Daniel Kaspari. Ja, hát... No, figyeljünk arra oda, hogy jól értsük egymást, és ne beszéljünk le egymás füle mellett. Tehát nagy hangsúlyt fektetnék a koherenciára a közös külös biztonságpolitika tekintetében. Ez nem a néppárt frakciójának a gondolata, ami megkérdőjezi ezt a koherenciát, hanem éppen ön. A szocialista kollégák mondják azt, hogy tárgyalnunk kell de Güstel meg Estonnal ezzel a kérdésben. Persze nagyon sok témában kellene beszélni velük, ám nem az izrael kötendő akka megállapodás tekintetében szerintem. A bizottság azonban két javaslatot terjesztett be, a palesztin területekkel folytatott agrár és halászat együttműködés tárgyában, és itt egy másik téma, ugyanazon a bizottságtól, ugyanazon ö, alelnök terjesztette be. Ebből meg nagyon nagy színházat csinálunk, nagy cirkus csinálunk. Tehát, hogyha a koherenciával kapcsolatban kétség merül fel, akkor nem, ez nem kell, hogy fogjul ejtse az egyes témákat, vagy témadossziéket, hanem végre azt akarom kérni, hogy a külügyi szakbarátság az AKA kérdésében fogadjon el egy álláspontot, és ha az állásfoglalás megszületik az AFET részéről, akkor a mi szakbizottságunk is tud véleményt alkotni arról. És ettől teljesen függetlenül, kifejezetten függetlenül ettől támogatom azt a javaslatot, hogy Degüst biztost és Eston bárónőt is meghívjuk az INTA körébe, mert a közös külös biztonságpolitika koherenciája, és ebben összefüggésében a közös a külkereskedelem koherenciának kérdése nem csak Izrael és a palesztin területek, hanem mindenféle más téma függelékében nagyon fontos. Thank you. Köszönöm. Herman Scholz úr. Köszönöm, elnök úr. Csak csatlakozni tudok ahhoz, amit a politika koherenciáról elhangzott, ám nem az egyes biztosok és biztosok illetékeségek közötti koherenciáról kell beszélnünk, hanem egy nagyon kényes politikai folyamat során kell a, azokat az álláspontokat, amelyet a szocialisták a mi szakbizottságunkban, mint frakció kialakítottak, nagyon fenntartható és fontos álláspont szerintem, ezért azzal kell foglalkoznunk, hogy helyben hogyan tudjuk ezt érvényesíteni, és nem a frakciók közötti játék áldozatává, vagy az egyik biztos a másik elem való kiátszása, vagy az Európai Unió intézményei közötti vetélkedés tárgyává tenni. Ez egy nagyon kényes téma, nagyon kényes régióban. Tehát, ahogy Lange úr, Lange képviselőtársam mondotta, hogy a, a, a véke folyamat ugyan, mint a felvillant volna, de még nincs igazán béke folyamat. E drámai kérdéssel nem feltétlenül nekünk kell foglalkoznunk. A politika koherenciája fontos cél, ennek érdekében kell egy eszmecserét, ha megtartom még az a lehetőség szerint három biztossal. Mert emlékeztetem könyveket, hogy Füle biztos úr. Amikor a déli szomszédság politikáról beszél, akkor e- erre a területre és erre a régióra is érti ezt. Úgyhogy voltak éppen három biztost kellene meghívnunk a, a bizottság alelnökét és a két biztost egy közös álláspont kilakítása érdekében, hogy ők a régióban hogyan képzelik el az Európai Unió politikáját az érintett partnerállamokkal. Thank you. Köszönöm szépen, Robert Szerdi. Úgy tűnik, hogy az egész parlamentet meg kell kérdeznünk, és mégis meg kell majd írni a jelentést. Hogyha Köpez asszony logikáját követjük, az ő jelentése sem ment volna át a parlamentben. Képmutatók vagyunk tehát, mert hiszen ez a, a palesztin mezőgazdaság is halászati jelentés volt. Én nem foglalok itt állást, csak az a véleményem, hogy mindannyian vala, valamelyik tábor mellé felsorakozunk, az egyik frakció az egyiket, a másik a másikat támogatja. Én úgy gondolom, hogy ha, ha a, ahogy, ahogy a palesztin jelentést is elfogadtuk, akkor ezzel is ugyanúgy kéne foglalkoznunk. Nem szabad e, elvi különbségeket e, tennünk. Lehet, hogy aztán elutasítják a jelentést, de nézzük meg, hogy hogyan zajlik a vita. Minél több embert vonunk be, annál zavarosabb lesz a víz. Köszönöm. Sálká, e, Sálká asszony. Igen, ki ellenezne egy ilyen kiváló listáját a meghívottaknak a bizottság részéről, hogy az EU politikáiról beszélnek világszerte. Erre szükség van. Egyrészt. Másrészt fontosnak tartom, hogy legyünk őszinték magunkkal, és válasszuk szét a technikai szakmai vitát a politikai vitától. Mindannyian érzékeljük azokat a tendenciákat, amelyek itt fennállnak. Fontos a saját hitelességünk és konzisztenciánk szempontjából is, hogy a dolgokat nevén nevezzük. Ezek persze nagyon kényes témák, ám azért láss, vizsgáljuk meg a saját álláspontjainkat is. Újra Arif következik. El kell kerülnünk valamit, bármi is legyen az álláspontunk, mégpedig azt, hogy egyik eh, oldal mellé sorakozzunk fel. Én nem támogatom az egyik dolgot, vagy a másikat sem ellenzem, hiszen nagyon komplex eh, politikai kérdésekről van itt szó, és minden eh, képviselőt külön megkérdezhetnénk, hogy mi a véleményük, ezt pedig szeretném elkerülni, mert ez nagy veszélyeket hord magában, ha így állunk hozzá. Azt szeretném inkább elérni, hogy nézzük meg a kérdést érdemei alapján, mert hogyha a palesztin állam eles, e, e, elismeréséről szóló vitát nézzük, akkor látjuk, hogy az Egyesült Államok nyomást gyakorol, hogy ez ne történjen meg, és hatalmas hatalmi harcok folynak a háttérben. Az európai politikai frakciók viszont nyomást szeretnének gyakorolni a régió szereplőire, függetlenül attól, hogy mi az amerikai álláspont. Számos rettenetes nagy nyomás gyakorol -e itt a világ és különféle szempontokból. Két kérdésről beszélünk itt, az egyik technikai, a másik politikai jellegű. Az én álláspontom az, hogy meg kell vizsgálnunk a kérdéseket önmagukban, és meg kell vitatnunk a három érintett biztossal, hogy a lehető legszélesebb vitát tudjuk lefolytatni, és majd csak akkor dönthetjük el, hogy hogyan megyünk tovább ezzel az anyaggal. Rengeteg lobby van ebben a kérdésben, amely így vagy úgy nyomást szeretne gyakorolni, de nem akarom, hogy boszorkányüldözést bekezdjünk, inkább a dolgok érdemi részét vitassuk meg, elnök. Eljárási kérdésünk van, mielőtt a dolog érdemi térére térünk rá. Azt szeretném tőt megtudni, hogy hogyan menjünk tovább. Kadarari Fahasz javasolja, hogy mielőtt tovább megyünk, hallgassuk meg a három érintett biztost. Jól hallottam? annak érdekében, hogy megismerkedhessünk a kérdés minél szélesebb körű szempontjaival. Erről döntenünk kéne, erről az eljárási kérdésről. Ne van? Ki támogatja ezt az eljárási javaslatot? Eljárási kérdés tehát. Nem kellenek ez a koordinátorok. Ha azt javasolják tehát, hogy mit, mit javasolnak tehát? Én... Javaslatom az, hogy vagy szavazzunk, és akkor a szavazási időben kell ezt megtegyük, vagy eljárásról beszélünk, és akkor a koordinátorok döntenek. Szerintem a koordinátorok elé tegyük a dolgot. Elnök, igen, az eljárásbeli kérdésekről a koordinátorok ülésén kell dönteni. Így módon hagyjuk ennyiben a dolgot, konkrét javaslat született, arra is, hogy hogyan kell eljárnunk e, e lényegi kérdésben. Két álláspont körvonalazódik jelenleg, az egyik mi szerint adjunk hozzájárulást. A másik meg hogy ne. Tehát az elutasítás mellett senki sem javas, javaslatot, de abban nem döntöttünk még, hogy jóvá hagyjuk, vagy sem. Daniel Kaspari, elnök úr, az javaslatom az volt, hogy az afetet kérjük meg, hogy formá, formáljon véleményt először ebben a dologban, mert az, az afetben ülő kollégák véleménye alapján, mert ez fontosabb kérdések is fennforognak, mint a, a, a e dosszié kereskedelmi lába. Elnök, igen, az a fett meg ránk vár, hogy, hogy a napirendjüket kialakítsák. Úgyhogy teljesen egyetértek önnel. Hölgyeim és uraim! Akkor az AFET-hez kell majd forduljunk hogy alakítsák ki véleményüket, és a koordinátorok döntésétől függően, az eljárásra vonatkozó döntésük alapján beterjesztek egy a témára vonatkozó napi rendjavaslatot, illetve hát idő, menetrendjavaslatot. No, akkor lépjünk tovább. Hatos napi rendi pont. Ez az EU és Üzbegisztán közötti megállapodás, illetve annak kiterjesztése a kétoldalú textil kereskedelemre. Harmadik alkalommal került napirendre ez a téma. Egy időközi jelentés vonatkozó második megbeszélésünkhez. Kutas úr, a Szociális frakció részéről a jelentéstevő, megadom neki a szót mindjárt. Ezt megelőzően alomba, azonban hadd mondjam el önöknek, hogy Passzát úr Üzbegisztánban járt, ugyanakkor nem fogadta el meghívásunkat a szakbizottságba. Azt írta nekem, hogy hogy eljön ugyan, de csak akkor, hogyha nem teszünk föl kérdéseket. A nagykövet továbbá azt is mondta, hogy helyettesét küldi el. Azt mondtam a nagykövetnek, azt üzentem vissza, hogy, hogy ilyen feltételeket nem tudunk elfogadni, ez súlyos precedens teremtene. Hogyha így ilyen feltételekkel hívnánk meg. Úgyhogy azt kértem ezzel szemben, hogy írja, küldje el írásos nyilatkozatát, amelyet voltak éppen pusztán fel akart olvasni itt előttünk, úgyhogy az írásban nyilatkozat megszületett részéről, nagykövet úr elküldte, Úgyhogy most megvan a hivatalos álláspontja az üzbe, özbeg vagy üzbegisztáni nagykövetségnek, illetve hát kormányzatnak ebben a kérdésben. Hallgassuk meg jelentés tevőnket, Gerok Szabin Kutasurat. Köszönöm elnök úr, kedves kollégák! hadd mondjam el, hogy sajnálom, hogy nincs lehetőségünk a nagykövet úrral vitatkozni. Ez már a harmadik alkalom, hogy meghívtuk őt. Mindenki számára nyilvánvalóan sajnos ő nem akar velünk párbeszédet folytatni. Az önök előtt megtalálják az ő álláspontját. El kell mondanom, hogy alkalmom nyílt a nagykövet úrra való találkozásra, aki megpróbálta elmagyarázni ezt a helyzetet, amiért az árucseré egyezmény keretében Üzbegisztán nem árul pamutot, Eh, az éves taskenti vásáron értékesítik azt. Amikor eh, szóba hoztam az ILO független eh, monitoring küldöttségét Üzbegisztánba, azt válaszolta, hogy vegyük figyelembe az UNICEF jelentést, mert az az egyetlen nemzetközi szervezet, amely jelen van most Üzbegisztánban, és bár látom az UNICEF, bár az UNICEF jelenlétét pozitívnak tartom, az a véleményem, hogy nem helyettesíthetik ők a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet funkcióját monitoring szervezetként. Részt vettem egy vitában, amelyet az AFET szervezett, és ahova az UNICEF-et is meghívták, hogy elmondják véleményüket Üzbegisztánról, és ők azt mondták, hogy bár annak ellenére, hogy észrevették a kedvező változásokat, mégis sok a tennivaló a munkaerő képviseletét illetően. Uh, in the meantime, I've just received... Munkát illetően. Uh, időközben megkaptam az AFET véleményét is az időközi jelentésről, és el kell mondanom önöknek, hogy hatalmas többséggel megszavazták ezt az időközi jelentést. Szerintem, hogyha megoldást akarunk találni, akkor tovább kell mennünk. Elnök úr, nagyon örülök, hogy hallhattam a bizottság véleményét, hiszen tudom, hogy ők is találkoztak a nagykövet úrral. Számomra egyértelmű, hogy ebben a helyzetben, ebben a pillanatban nem tudunk tárgyalni az üzbék felekkel. Köszönöm szépen, elnök. Akkor hallgassuk meg a bizottság képviselőjét. Neki adom meg a szót, hogy reflektáljon az elmondottakra. Köszönöm, elnök úr. Emlékeznek biztos, hogy beszéltünk arról, hogy rögtön az augusztusi megbeszélések után szeptember 7-én találkoztunk a nagykövettel. Ez a lépés azon erőfeszítések része volt, amelyek a júliusi ILO konferenciát követték, hogy Üzbegisztánnal egy kicsit felgyorsítsuk a dolgokat. Ezen a találkozón két dologhoz ragaszkodtunk. Az első, és azt hiszem, hogy ezzel senkinek sincs gondja, elmondtuk a nagykövetnek, hogy Valóban párbeszédbe kell bocsátkoznia az intával a gyermekmunkáról. A második dolog, hogy a lehető leghatározottabban sürgetjük Üzbegisztánt, hogy fogadja el a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet látogatását, engedje be az ilót az országba. Egyetértettek azzal, hogy az lp e vel és más intézményekkel tárgyalnak a gyermekmunka témájában, és sajnálatosnak tartjuk, hogy ma nem jött létre ennek a lehetősége, hogy a nagykövettel a gyermekmunkáról lehessen beszélni. Ami az ILO küldöttségét illeti, Üzbegisztán azt hiszem nagyon világosan hallotta az üzenetünket, hogy számunkra ez mennyire fontos. Tudjuk, hogy az üzbék nagykövet elutazott Taskentbe, és át is adta ezt az üzenetet az érintett hatóságoknak, amelyek most veszik fontolóra ezt. Az üzbék oldal beszámolt arról, hogy az illóval felvették a kapcsolatot. Augusztusban Üzbegisztán egy jelentést adott át az ILO-nak, amely a munkahogyi egyezmények végrehajtásáról szólt, és ide tartozik ugye a gyermekmunka elleni fellépés is az ILO szabályainak megfelelően. Egy cselekvési tervet is átnyújtottak, amelyet szeptemberben fogadtak el, és amely arról szól, hogy az ILO egyezményeit megfelelően hajtsák végre Üzbegisztánban. Az üzbék oldal azt is kiemelte, hogy az UNICEF-fel folytatott együttműködés azt mutatja, hogy nyitottak és együttműködőek a nemzeti intézményekkel kapcsolatban. Hangsúlyozták azt is, hogy az UNICEF hivatalának segítséget nyújtanak. Az UNICEF megfigyelő munkát végez, a gyapot szedés kapcsán alkalmazott esetleges gyerekmunkáról. Ahogy elmondta az előadó úr, tájékoztatta a parlamentet ebben az ügyben, és tudjuk, hogy a parlament nagyon szorosan figyelemmel fogja kísérni az idei gyapotszedést. Most már új delegáció nyílt meg, és a tagállamok követségei is természetesen aktívak lesznek. Vannak bizonyos javulások, úgy tűnik, de ettől függetlenül szkeptikusak maradunk. Nagyon világos képet kell alkotnunk a helyzet állásáról, ahogy a gyapot szedés előre halad. Tehát hadd emlékeztessek mindenkit még egyszer arra, hogy az ILO küldöttsége és az általuk végzett vizsgálat kulcsfontosságú az Üzbegisztánnal folytatott kapcsolataink felülvizsgálatában. Tehát mindenképpen, minden erőnkkel meg kell győznünk az üzbék felett arról, hogy engedje be a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet küldöttségét. Ha az ILO számára ez segít, akkor mi készen állunk arra, hogy egy külön csapatot küldjünk Taskentbe, hogy ők is tárgyaljanak, mondjuk október végén. Azt is szeretném kiemelni, hogy szerintünk pozitív fejlemény az, hogy az Európai Parlament és a bizottság is rászánja az időt arra, hogy felmérje a helyzetet, és az üzbék hatóságoknak időt ad arra, hogy pozitív intézkedéseket foganatosítsanak. Ez megfelel a mi holisztikus megközelítésünknek a gyermekmunka kapcsán. Mi szeretnénk a gyermekmunka gyökereit megszüntetni ezeket az okokat. Szeretnénk feltárni az okokat, hogy miért dolgoznak a gyerekek a földeken. Például nincs eléggé gépesítve a mezőgazdaság és a gyapotszedés Üzbegisztánban. Szoros kapcsolatban leszünk a bizottsággal, és beszámolunk a későbbi fejleményekről is. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, ez nagyon sokat segített. Most pedig a szakbizottságunk tagja Mariana Koppa következik. Köszönöm szépen. Az AFET nagyon egyértelmű üzenetet küldött az üzbék kormánynak. Azt mondták, hogy nem fogadjuk el e, semmiféle kormánynyilatkozatot, konkrét eredményeket szeretnénk, és az AFET e, számára az ILO megfigyelő küldöttsége alapvető azért, hogy bármiféle egyezményt e, létrehozhassunk. És nem csak a küldöttség fontos, hanem az, hogy konkrét eredményeket is kapjunk, amelyek megmutatják, hogy megváltozott a gyerekmunkát illető hozzáállás. Elnök úr, én hiszek abban, hogy a gyerekmunka kérdése valóban um, megmutatja, hogy tudunk-e ragaszkodni az értékeinkhez. Egyetértek a bizottsággal és az előadóval is abban, hogy mielőtt bármiféle konkrét uh, dolgot várnánk az üzbék uh, kormányal, addig nem folytathatjuk ezt az, egy, uh, ezt az egyezményt. Köszönöm szépen Paul Murphy a GUE részéről. Köszönöm elnök úr. Köszönöm a jelentéstevőnek. Sajnálatos, hogy nincs itt sem a nagykövet képviselő, a nagykövet, mutatja azt, hogy milyen hozzáállással bírnak a kérdéshez, mert az ő hiánya. Sőt, ki lehet találni, hogy mit mondott volna elolvasva ezt a feljegyzést, ami nem szól másról, mint, mint az, az ILO elleni magyarázatról, illetve a gyermekmunka a kapcsolatos magyarázatokról. A gyermekmunka kapcsán reformokról beszélnek be minden agrárágazatban, beleértve a, a ágazatot, amelyet magán gazdák kezében van, mondják, ám a valóság az, hogy a gyerekeket is dolgoztatják, az iskolai tanulóknak napi kvóta szerint kell dolgozniuk a mezőkön, a földeken, az állam kényszere alapján. Ha nem akarnak dolgozni, akkor, és van pénzük, akkor fizethetnek mást, hogy dolgozzon helyettük, de mindenképpen kötelező fejkvóta érvényesül. A civil, helyben működő civil szeretek jelentéseit olvasva e, nyilvánvaló, hogy ugye most, éppen most van a betakarítás ideje, az ország egészében kényszermunkát alkalmaznak. Egy döbbenetes példa, egy rádió adásban üzente egy gyermek, hogy fasiszta módon kínoznak bennünket, segítségre van szükség. Reggel négykor kihajtanak bennünket a gyapotmezőre, száz napos kilót kell naponta begyűjteni. Egykor adnak ebédet, 11-kor éjjel kerülünk ágyba, és a tanár nál lehet panaszkodni, aki utasítja minden alkalommal. Tehát ötkor kelnek a gyerekek, ötkor, hatkor megszokták, mondja a tanár, tízkor már ágyban vannak, 75 kiló napi adag, és semmi gond ezzel írja a tanár, mondja a tanár, a rendszer védelmében jól mutatja a rendszer. Hát még, a, még ez a, ez a védel, védelme a rendszernek is micsoda brutális módon használják ki, zsákmányolják ki a gyerekeket úgyhogy független módon, független forrásból is megerősítés nyer, nyer, nyert ez a gyakorlat, hogy ez így folyik, és ez elfogadhatatlan. Ipipi. Daniel Kasper a néppárt részéről. Tisztelt képviselőtársaim! Nézetem szerintem a legtöbb dolog elhangzott. Az AFET álláspontjának 5-ös és 8-as pontját emelném ki, ahol is az AFET-ben dolgozó kollégái nagyon világosan utaltak arra, hol lehetne javítani a e, helyzeten. Azonban valaminek változnia kéne abban az országban, nyilván nem egyik napról a másikra ö, e, lesz majd minden rózsás ott, ami szempontunkból. Ennek ellenére szerintem bizonyos nyomást továbbra is gyakorolni kell. Az üzbe, özbek fél nagyon jól tudja, hogy milyen látható, kézzel fogható, helyben érzékelhető e, változásokra van a szükség ahhoz, hogy bennünket meggyőzön. Ilyen értelemben, ha a többi javaslattal élne, afelől, hogy az AFED pontjait hogyan tudnánk kiegészíteni és beépíteni az ő jelentésébe, akkor ez így egészében a parlament részéről szerintem széles többséget kapna. Thank you. Köszönöm szépen, Katrin Biada. Köszönöm szépen. Csak annyit szeretném hozzátenni, hogy legutóbbi ülésünkön támogattam azt, hogy megkérjük a nagy, nagykövetet, hogy jöjjön el, az lenne tisztességes, hogyha lehetőséget adnánk neki a felszólalásra. Ő úgy döntött, hogy nem jön el, és ehelyett egy jelentést küldött. Az első oldal alján azt írják, hogy a foglalkoztatottság legalsó életkora 16 év, ez egyetemű bizonyítéka annak, hogy ezt megsértették. Szeretnénk tudni, hogy miért hogy a betakarítással foglalkozókat vagy a munkavezetőket miért nem állítják bíróság elé. Nagykövető úr erre most nem tud válaszolni, és azt gondolom, hogy a türelmünk elfogyott. Egyidejűleg ugye most zajlik a betakarítás, és nem halogathatjuk tovább, egy, egy, egy újabb évet fog igénybe venni, míg újra ide kerülünk. Nyilván mindenki megérti, hogy elfogyott a türelmem, nagyon sokáig toleránsak voltunk, és igyekeztünk tisztességes lehetőséget nyújtani a nagykövetnek, hogy elmondja a véleményét, de azt gondolom, hogy ez most már a durvaság határát súrolja. Köszönöm szépen. Nem kapunk mikrofont. Uh, thank you for... Köszönöm minden kollégának, hogy elmondta a véleményét a jelentésemről. Kaspari úrnak azt szeretném válaszolni, hogy uh, szeretném figyelembe venni az AFET véleményét, ez uh, normális eljárás, de kérem önöket is, hogy uh, um, lépjenek, tehát a módosítások benyújtásának határideje péntek, addig még mindenféle módosítást benyújtanak, benyújthatnak, és én azt szívesen megvitatom önökkel, mert a bizottságunk ért, érdekét szolgálja, hogy kiegyenlített jelentést készítsünk. Én nagyon pozitív ember vagyok, szeretnék megoldásokat találni, inkább jutalmazni szeretnék, mint büntetni, de amikor nincsen partnerem a párbeszédhez, akkor kénytelen vagyok büntetni. Köszönöm még egyszer. Elnök. Nagyon széles körű egyetértés van ebben a kérdésben, idejét a bizottság is. Módosítások benyújtásának határideje október 14, 10, déli 12 óra és a jelentésről november 22-én szavazunk, e, mikrofon kikapcsolva. Hetes napi rendi pont következik. Általános tarifális preferenciák rendszere. Előadunk Christopher Fjellner a néppárt részéről. benyújtott egy munkadokumentumot, amely az önök dossziéjában is megtalálható. Ülésünkön feljegyezzük, megbeszéljük a dokumentumot, tehát átadom a szót Christopher Fjellernek, hogy bemutathassa a munkadokumentumát. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Köszi. A következőképp szeretnék eljárni. Nem mennék végig az egész anyagon. Tudom, hogy bölcs kollégáim több napot töltöttek azzal, hogy ezt részletesen elolvassák, elgondolkodjanak rajta. Úgyhogy udvariatlanság lenne tőlem, hogyha most újra elmondanám az egészet. És erre használnám fel az időt. Ehelyett a következőt teszem azt mondanám, hogy ebben a munkaanyagban különböző elemeire szedtem ezt a javaslatot. Tehát melyek azok a lényegi dolgok, amelyekről döntenünk kell. Így közelítettem meg. És ugye értékelnünk kell, hogy a bizottság javaslata jó-e, illetve mit lehet rajta változtatni. Röviden említem tehát ezeket az elemeket, és utána érdekel a kollégák véleménye. Mit gondolnak? Kell-e valahol változtatni? Mi az, amivel még konkrétan foglalkoznunk kell? És akkor így majd a konklúzióban, az összefoglalóban valóban össze tudom foglalni a vitát, és a munka, a dokumentum az valóban az eszmecserénk összefoglalása lehet ahelyett, hogy én írok le mindent. Az első az az, hogy milyen országokra és hogyan vonatkozna ez a megállapodás. Végig mehetünk a matematikai példákon, számolgathatunk, hogy hány ország volt most, hány ország lesz az új megállapodás értelmében, és így tovább. Aminről dönteni kell szerintem az az, hogy milyen megközelítést alkalmazunk. Ugye tudjuk, hogy a javaslat értelmében a Világbank adatait használják, az úgynevezett UPIK, tehát a felső középjövedelmű országok besorolását veszik figyelembe a Világbank adatai szerint. Érdekelne például ezzel kapcsolatban a kollégák véleménye. Tehát mindegy, hogy milyen mutatót választunk, a lényeg az az, hogy rendszeresen elkészüljön ez és megbízható legyen. A másik pedig, hogy milyen termékek tartoznak a megállapodás alá. A bizottság nem változtat ezen, de ez nem jelenti azt, hogy mi nem változtathatunk. El kell dönteni, hogy egyáltalán érdemes -e ezt megvizsgálni, Különösképpen amiatt, hogy a bizottság javaslatából, javaslat azt értelmében ugye nagyon sok ország kikerül ebből a körből, és ugye vannak érzékeny és nem érzékeny termékek a rendelet meghatározása szerint. A következő elem pedig az úgynevezett graduáció, ugye a fokozatos átsorolása az egyes országoknak. A bizottság úgy döntött, hogy ezt nem fogja használni a GSP Plus rendszerben, de egyébként olyan döntést is hoztak, hogy egy kicsit kiigazítják a értékeket. A bizottság szerint ez a fajta kiigazítás, ez tulajdonképpen csak annyit jelent, hogy az új valósághoz igazítjuk a értékeket erről is el kell döntenünk, hogy helyes vagy sem. És ha lehetséges, akkor meg kellene néznünk, hogy ezek az új értékek valóban megfelelnek az új szabály értelmében lefedett országok értékeinek. A következő elem pedig a GSP Plus rendszer, hogy ez hogy változik, és itt láthatjuk, hogy a bizottság értékelése és javaslata vagy véleménye alapján két új ország kerülne be ide. Tehát két új ország lenne erre jogosult. Én esetleg egy politikai jellegű megjegyzést azért hozzáfűznék. Számunkra nagyon fontos, hogy a GSP Plus vonzó legyen hogy is mondjam, ha leegyszerűsítem az egészet, akkor elmondhatom, hogy persze hát a GSP, ugye mi nagyon-nagyon jók akarunk lenni, és ezért vezettük be ezt a preferenciális rendszer. Tehát a rászoruló országoknak legyenek kereskedelmi kedvezmények. A GSP pluszt viszont azért vezetjük be, mert mi is nyerünk rajta. Vannak olyan értékek, amelyek szerintünk az egész világ számára hasznosak, és ezt szeretnénk elfogadtatni más országokkal. Tehát azok az országok, amelyek ratifikálják ezeket az egyezményeket, tiszteletben tartják ezeket az értékeket, stb. még kedvezményezettebb bánásmódban kell, hogy részesüljenek. Itt viszont fontos, hogy akkor tegyük ezt vonzóvá, tehát a GSP plusz valóban legyen annyira kedvezményezettebb, hogy az vonzó legyen az országok számára. Ezt is azért meg kell nézni, hogy vajon szerintünk ez valóban annyival kedvezőbb, mint a GSP, vagy talán nem eléggé vonzó. Tehát azok az országok, amelyeket mi itt szeretnénk látni ebben a rendszerben, hogy mondjuk fogadják el a nemzetközi egyezményeket, a jó kormányzásról, emberi jogokról, és így tovább, is csatlakozzanak ehhez, azt meg kell nézni, hogy elég széles-e. Mert egyébként mi értelme egy ilyen GSP plusz rendszernek, ha senkit nem érdekel, és senki nem nyújt be rá kérelmet. Egyébként ezt én már mondtam, hogy nem is érdekel engem az, hogy most akkor átrágjuk a 27 egyezményt, változtatgassuk a listát. Hogyha nekiállnánk ennek a munkának a bizottságban, hát szerintem soha nem fejeznénk be, úgyhogy nem tudnánk eldönteni, hogy melyik az a 30 legfontosabb ENSZ egyezmény XYZ témában, amelyeket eh, el kell fogadtatni és ide be kell venni. Hát, hogyha a bizottság esetleg egyet kivesz, vagy egyet betesz, az nem baj. Jó, ez a 27 így, ahogy van, én nem akarnék változtatni ezeknek az egyezményeknek a körén. Egyébként legalább egyet találtam ezek között, amelyet még a saját hazám Svédország sem ratifikált és nem hajtott végre. Úgyhogy érdekes, hogy ezt például másoktól elvárjuk. De mindegy, én nem nyúlnék ehhez a 27-hez, ehelyett inkább az a fontos, hogy azt nézzük meg, hogy valóban vonzó-e ez a GSP plusz, vagy talán túl vonzó, vagy sem. Az saját ötös pontomat most átugranám, és a hatodikra térnék ki, ugye a biztosítékokra, mert ugye ezekről is fontos szólni. Teljesen mindegy, hogy mit teszünk, fontos, hogy legyenek biztosítékaink, és a bizottság meg is erősítette ezeket egy picit. Amin el kell gondolkoznunk az az, hogy ez elegendő erősítés volt, vagy sem. Esetleg szükségtelen javaslatai vannak itt a bizottságnak, vagy sem. A hetes pontot is átugranám, ami a komitológiáról szól de természetesen bárkinek bármilyen megjegyzése van ezzel kapcsolatban, szívesen meghallgatom, csak nem akarok rá kitérni. A lényeg viszont a nyolcas pont inkább, ami számomra fontos, ugye az időtartama ennek. Hát meddig lesz érvényben ez a rendelet? A bizottság most azt javasolta, hogy hát mondjuk így örökké. Én személy szerint úgy gondolom, hogy ez a ez az örökké, ez nem hangzik túl jól a parlamentben. Azért legalább kellene arra lehetőség, hogy felülvizsgáljuk ezt valamikor, és talán változtatásokat is eszközöljünk rajta, de várom a kollégák véleményét még egyszer. Tehát akkor összefoglalás, milyen országokra, milyen termékekre vonatkozik ez, hogyan vándorolnak a kategóriákból az országok, a GSP plusz vonzó-e, mik a biztosítékok, és hány évre, milyen időtartamra szól ez az új rendelet. Tehát ezek a lényegi elemek, és ezzel kapcsolatban nagyon érdekel a kollégáim véleménye, hogy szerintük mit kéne tenni. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. A munkaanyagok sokszor nagyon hasznosak, és hasznos eszközök. Ahhoz, hogy gyümölcsöző vitát folytassunk róluk, meg is nyitom E vitát. Sturdy úr az első az ICR képviseletében. Köszönöm, elnök úr. Ahogy gondolják, gyakorlatilag egyetértek minden, amit Christopher elmondott. És bizonyos szempontból az Európai Bizottságot is dicsérem, mert nem könnyű döntés az, hogy a, a, meghatározzák, melyik ország kerül bele a körbe, melyikben, melyik nem. Olyan kritériumokat kialakítsanak, amivel, amivel mindenki egyetért. Én szerintem van egy-két ország, ami be kellett ma kerüljön, egy-kettőt meg kéne venni, de hogyha elkezdünk így, elkezdjük is szemezgetni a dolgot, akkor sose jutunk dűlőre. Ha egy-két aggályomat felhozhatnám, például az osztályozási képlet, amely a gazdag államokat jutalmazza, mint az Egyesült Államok vagy Svájc például, ezzel az osztályozással vannak gondjaim. A a bizottság két célt követett szerintem egyszerre. A GSP-be osztályozott középországok versenyképességét és hogy szem előtt tartották, ugyanakkor egyfajta konszolidációs preferenciát is alkalmazni kívántak azok számára, akiknek szüksége van erre. A kettőt egyszer nem lehet érvényesíteni a két szempontrendszer szerintem. Konkrét kérdéssel fordulnék a bizottsághoz mielőtt mióta megválasztottak a parlamentben, tagja vagyok ennek a kereskedelmi szakbizottságnak. Szerintem a kereskedelem mindig jobb támogatás, mint a konkrét segély. Ezért hiszek erőteljesen a GSP-nek. Ben, amiről beszélünk, oda kell tennünk a pénzünket, és mindig a kereskedelem révén való fejlesztés hívei voltunk. Ennek fényében a biztos, bizottság kifejtene válaszát egy egyszerű kérdésre ha megvizsgáljuk azt, hogy milyen, mennyit költ a DEVE bizottság konkrét támogatásokra, illetve a kereskedelmi szakbizottság révén juttatott kereskedelmi támogatást, ki az igazi kedvezményezett? Szerintem az, hogy a pénzt adunk egyes országoknak, ezzel sosem emeljük ki őket a szegénységből. Ám az, ha kereskedelem révén lehetőséget adunk nekik, ezek révén maguk tudják kiemelni magukat a szegénységből. Ezért hogy fontos a GSP, mert lehetőséget ad ezen országok számára, hogy maguk döntsenek, és előrelépjenek, kilépjenek a szegénységből. Amikor a bizottság pénzt ad, nagyon nehéz kérdés, ezt tudom, de amikor pénzt adunk, pontosan nem tudjuk hova megy. Elméletileg tudjuk ugyan, de gyakorlatilag ezt lehetetlen követni a pénz útját. Míg a kereskedelem esetében legalább annyi elmondható, hogy pontosan követhető a helyzet. Nem azt mondom, hogy abszolút mód reformáljuk meg az egész kört, mint Krisztofele mondta, mindenkinek vannak kedvenc országai, betenne meg, kivenne ebből a körből, de szerintem néhány kisebb módosítóval ez a jelentés az infrakción részéről támogatható. Bernd Lange. Bernd Lange, SND, köszönöm. Köszönöm, elnök úr. E pontban Robert Sturdyvel értek egyet. A kereskedelem támogathatja egy ország fejlődését, és ennek megfelelően kell kialakítanunk a vonatkozó rendszereket is. Ez azt jelenti, hogy azok a kritériumok, melyeket megállapítunk, a, és a GSP ernyő alá teszünk, azokat felül kell vizsgálni. Mert egyik másik ország annyira előharadott a fejlődésben, hogy talán lassan ki kéne léptetni a GSP körből. Tehát első körben meg kéne vizsgálni, hogy milyen feltételrendszernek kell megfelelni ahhoz egy államnak, hogy a GSP ernyő alá kerüljön. Másodszorban a GSP plusszal kapcsolatban fejteném ki, hogy helyén vonulak találom. Hogy széle kibővített kritériumok révén arra készítettünk államokat, hogy hossz, tehát fenntartó módon gazdálkodjanak és szociális sztenderdeket érvényesítsenek. Ugyanakkor a felülvizsgálatot javítani kell. Volt egy példa, amikor nagyon-nagyon hosszú eljárás révén Sri Lanka elvesztette a GSP plusz státuszát. Szerintem a felügyeleti mechanizmust op optimalizálni kellene, és el kellene gondolkozni afelől, hogy az Európai Parlamentet hogyan lehetne jobban bevonni ebbe a folyamatba. És ez elvisz a harmadik gondolatomhoz, a védzáradékok kérdéséhez. A délkorával kötendő megállapodásban a Circle Out szabályozást sokáig tárgyaltuk, és a védzáradékok tekintetében is kívánatos volna ez, és általában a bizottság és a parlament közötti együttműködést mélyíteni kellene a vízzáradékok bevezetésének kérdésében, hogy jobban együttműködjenek. Jánek és Adó a zöldektől. Merci, Monsieur le Président. Euh, je rejoins à la fois les... Köszönöm, elnök úr. Én is gratulálni szeretnék eh, Fianár kollégának, hiszen kritika érte um, azt, hogy milyen nehéz ilyen listákat összeállítani. Két konkrét eh, megjegyzésem van. Eh, leginkább az Európai Bizottsághoz címezném ezeket. Azt halljuk, hogy Pakisztán és a Fülöp-szigetek jogosultakká válhatnának a GSP plusz minősítésre, bár a kérdés az, hogy amit Bent Langer is mondott, hogy meddig mehetünk el, és hogy a bizottság milyen mélységben nézi meg a nemzetközi egyezményeket, abban a tekintetben, hogy Pakisztán vagy más országok mennyire tartják figyelemben a jogokat, és van-e jogunk nekünk megvizsgálni a valóságot. Pakisztánban elképzelhetjük azt, hogy Pakisztán elkötelezi magát a az antiterrorista mozgalmak ellen, de ezt még meg kell bizonyítani. Van még egy kérdésem a bizottság részére. Amikor az a gyakorlatunk, hogy visszavonjuk a preferenciákat, és egy ország eh, exportvámokat vet ki egyes termékekre, tudjuk, hogy az exportvámokat, eh, exportadókat, eh, exportadókkal a nemzeti erőforrásokat védik, és az új iparágokat, valamint a fejlődést, és ez e, e, támogatható is, az e, WTO sem ítéli el. Ezért szeretném tudni, hogy a bizottság miért gondolja azt, hogy nem tisztességes gyakorlat az, amikor ez, ezzel fejlesztési célokat lehet elérni. Nem akarjuk-e nagyon az európai ipart védeni, ahelyett, hogy inkább a fejlesztéstek tekintjük? Köszönöm, elnök úr! A legutóbbi Pakisztánról szóló vita azt mutatja, hogy um, kevesek vagyunk, és független tényezőket is figyelembe kell venni. A második dolgot, amit el akartam mondani, az, hogy az alapvető kérdés a kritériumoké. Figyelemet kell tartani, hogy a kritériumok megváltoztatása eh, megváltoztatja a eh, dolgozók körülményeit olyan országokban, amelyek eh, GSP vagy GSP plusz minősítést nyernek vagy veszítenek el. Nézzük csak Ecuador példáját, amelyek most veszíti el GSP plusz minősítését. Az ekvádori um, ipar 80, 800 ezer nő, férfi, embert alkalmaz, aminek 80%-a nő, és hogyha tőlük elveszük a GSP pluszt, akkor ez jelentős hatással lesz ezekre a dolgozókra, de más latin-amerikai országokra is, amelyek elveszítik ezt a státuszt. Elnök, most pedig kérdezzük meg a bizottság véleményét illetve megadom a szót Christopher Fiennelnek. Én is, nekem is van egy kérdésem a bizottság részére. E, igazából két kérdésem van. Először is, ami a graduációt, a minősítést illeti. Egyfelől a bizottság megváltoztatta a küszöböket. Amikor a számokat nézzük, nagyon nehéz lesz a graduációt elvégezni, de ez pedig annak a következménye, hogy nagyon sok országot kiemeltünk az osztályozásból, épp ezért kellett a küszöböket változtatni egy kisebb GSP rendszerre, és ezt meg is értem, de nem gondoltam arra, hogy ezzel párhuzamosan azok az ágazatok és a termékcsoportok szűkebbé váltak, és ez számomra nagyon észszerűnek tűnik, hogy pontosabban elvégezhessük ezt a graduációs e, kérdést, és ne csak a e, e, textiliparra szorítkozunk, hanem mondjuk az ágyneműiparra. Ez nagyon észszerűnek tűnik számomra, de azt szeretném hallani a bizottságtól, hogy vajon ezeket hogyha szűkebbé teszi ezeket a szektorokat, és pontosabbá, akkor vajon könnyebb lesz, könnyebb lesz a graduáció? Hogyan a termékkategóriák megváltoztatása miként teszi könnyebbé a graduációt, és ebben az esetben mi lenne azok, melyek ezek az első termékek, amelyek kiesnek ebből a körből, és következmények kép, hogyha logikusan nézzük, ha szűkebbé tesszük ezeket a te, termékkategóriákat és célzottabbá, melyek lesznek az első termékek, amelyek kiesnek a rendszerből ezek következményeképp, és Robert mondani valóján is elgondolkodtam, ő azt említette, hogy, és szerintem igaza van, amikor a segélyekről beszélünk, akkor nagyon nehéz ezeket a kategóriákat felállítani, de hogyha elmegyek egy-egy országba, mondhatom azt, hogy soha nem láttam még annyi Toyota Land Rover-t az utcán. Értik, ezzel lehet vitatkozni, de ez nem egy eléggé pontos megközelítés. Azonban a kereskedelmi preferenciák ugye jobb eszközt jelentenek. Tudjuk-e, hogy mely országok nyernek abból, hogyha kivesszük ezt a 80 országot. Hadd mondjak egy példát, hogy például mondjuk azt, hogy kivettük Ekvádort, ez azt jelenti -e, hogy egy másik GSP kedvezményezett felhasználja ezeket a preferenciákat? és exportál mi felénk, vagy azt jelenti ezt, hogy Ekvádort kivettük, és ez oda vezet, hogy az Egyesült Államok még versenyképesebbé válik. Lehet, hogy nem a virágok kérdésében, de vegyük ezt a példát. Vajon növelik-e Európa felé irányuk, irányuló exportjukat? Mielőtt ez a téma napirendre került, a bizottság már végig gondolta ezeket a számításokat. Biztos van egy számítás arról, ami azt mondja, hogy a preferenciális csapatot nem, nem alkalmazzuk a GSP rendszeren kívüli országokra, hanem másokra, amelyek benn maradnak a rendszerben. Érdekes lenne meghallgatni, hogy mit mond erről a bizottság. És a harmadik, a legrövidebb kérdésem. A GSP Plus esetében a bizottság mindig is megjegyzi, és Zsadori úr is hozzáteszi, hogy van két ország, amely lehetséges potenci, potenciális GSP országokká válnak a Fülep-szigetek és Pakisztán, ha megfelelnek a szabályoknak. Én nagyon remélem, hogy ja, én azt szeretném, hogy minden ország legyen GSP plusz ország, és ratifikálják ezt a 27 egyezményt. Lehet, hogy ez nem fog megtörténni. Az az érdekes, hogy melyek azok az országok, amelyek egy kis külön extra nyomásra tudnának még egy-két egyezményt ratifikálni, vagy ezt jobban alkalmazni, és ők válhatnának a következővé a, sorban. Hiszen, hogyha ezeket mind végrehajtjuk, és megváltoztatjuk a GSP Plus-t, akkor láthatjuk azt, hogy van még két ország, Eh, amely annyira vonzóvá válik, hogy öt vagy hét új ország is eh, bekerülhetne ebbe a körbe. Szeretném hallani, hogy mely országok lehetnek ezek, melyek eh, azok az országok, amelyik ott a határmesdjén tartózkodnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Well, me... Mielőtt a bizottság adom meg a szót, engedjék meg, hogy néhány megjegyzést fűzzek a kérdéshez én is. Olyan téma ez, amely, amely számomra is fontos. Először is. Kereskedelem, a kereskedelem kapcsán az Európai Unió gazdasági érdekei az elsődleges prioritásunk. Vállalatok, munkavállalók, fogyasztók, gazdálkodók. Harmadik felek érdekeit is figyelembe vehesszük, ám ezek mögé sorolandók az előbb említett prioritásoknak. Másodszorban az egyoldalú kereskedelmi preferenciák azt jelenti, hogy kvótamentes, vámmentes hozzáférést biztosítunk más államokból való importok számára, azaz megnyitjuk az európai piacot. Így módon ezek a cikkek más államok termékeivel versenyezhetnek, amelyek nem kaptak hasonló preferenciákat, vagy, ami sokkal komolyabb kérdés, versenyezhetnek azokkal a javakkal és termékekkel, amelyeket a mi európai vállalataink, gyáraink és munkavállalóink állítanak elő, vagy szolgáltatnak. Harmadsorban az egyoldalú kereskedelmi preferenciák ellene hatnak az MFM szabályozás lényegének, Mi szerint nem adhatunk privilégiumokat, előjogokat, vagy lehetünk hatással az egyenlő elbánás elvét nem sérthetjük harmadik államokkal szemben. Persze van a VTO szabályozásban egy záradék, amely lehetővé teszi. Ez, de csak kivételként. Az egyoldalú kereskedelmi preferenciák, tehát kivételként kell érvényesülnek. Az országokat illető lefedettség tekintetében is, a termékek körét illetően is. Negyed sorban, ha megadjuk az egyoldalú preferenciát, akkor ennek fejében kell kérnünk valamit. Tehát a, az egyoldalú preferenciák feltételrendszere, ehhez kapcsolódó feltételek kulcsfontosságúak. az országok kiválasztásában. Nincs olyan fejlett gazdaság, amelynek ennyire nagyvonalú GSP mechanizmusa volna, mint az Európai Uniónak van. Általánosabban tehát egyetértek az Európai Bizottság javaslattal kapcsolatos módszertanával, az az, hogy az országok köré csökkentsük, szűkítsük, és koncentráljunk a GSP megadása előnyeit azoknak az államoknak biztosítjuk, amelyek leginkább rászorulnak, tehát a szegényebb országoknak azzal is egyetértek, hogy ragaszkodjunk ahhoz, hogy feltételekhez kössük e preferenciákat. És talán túl is léphetnénk a bizottság javaslatán. Például kérdés, hogy megengedjük-e az egyoldalú preferenciák biztosítását olyan országoknak, ahol halálbüntetés van érvényben. Hiszen a halálbüntetés tilalma az élethez kapcsolódó elveink lényegét érinti. Aztán megadjuk -e ezt a preferenciát olyan államnak, amely nem írta alá az atomfegyverek terjesztésének tilalmáról szóló atomsorombó egyezményt. Vagy megadjuk-e olyannak államnak, amely az Európai Büntetőbíróságok vonatkozó alapjog szabályozás statutumot nem fogadta el, nem írta alá. Ezek nyitott kérdések. Ezeket a kérdéseket szintén a bizottságnak címzem. Bizottság. Kérdéseket kapott Sturdy, Fjellner képviselőtől meg jó magamtól. Francisco Perez. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a szolidaritásukat, hogy együtt éreznek velünk, hogy mennyire összetett ez a feladat. Tehát azt hiszem, most már önök is tudják, hogy milyen nehéz volt nekünk egy kiegyensúlyozott javaslatot összeállítani, amely a célkitűzéseinknek megfelel. Nem biztos, hogy minden kérdésre tudok válaszolni, de ezért küldeni is fogunk önöknek, ezt most itt megmutatom a kezemben, hogy mindenki lássa, friss információs csomagokat. Tehát rendszeresen küldünk majd kérdések, válaszok, összefoglalóit, és ilyen kis információs csomagokat, tájékoztatókat hogyha bármilyen kérdésük van, akkor nyugodtan keressenek meg minket, az önök szolgálatában állunk. Akkor lássuk a kérdéseket. Először is Murphy úr kérdésére válaszolok. Ebből úgy tűnik, mintha azon kellene elgondolkoznunk, hogy a segély és a kereskedelem két olyan dolog, amely egymással ellentétes a preferenciák szerintünk javítják a szegény országok export képességeit. Tehát, hogyha sikerül ezeket, ezt a segítségnyújtást úgy fókuszálni, hogy erősítsük ezeket az országokat, tehát például ne legyenek kapacitási megkötések, segítsük a kereskedelmet, mint hogyha felturboznánk a kereskedelmi lehetőségeket, amelyeket a szegényebb országoknak adunk. Ez lenne az ideális. És itt azt szeretném kiemelni, hogy most a bizottság egy olyan közleményen dolgozik, amely arról szól, hogy a kereskedelem és beruházás a fejlesztést célozva. Pontosan arról szól ez, amit nagyon helyesen Sztördi úr is kimerült. Tehát hogy lehetne összekombinálni a preferenciákat és a segítségnyújtást úgy, hogy maximális és nagyon hatékony eredménye legyen? A következő kérdés azt hiszem többet is kaptam a feltételekről, amelyeket a bizottság javasolt. Ugye, hogy hogyan differenciáljuk azokat, amelyeknek nincs valóban szüksége a preferenciákra, és azokat az országokat, amelyeknek van. Hát egy kis figyelmeztetés talán mindenkinek. Nagyon óvatosnak kell lenni. Úgy közelítettük ezt meg, hogy mindenképpen objektív, megbízható és nemzetközileg elfogadott kritériumainak, kritériumaink legyenek. Ugye tudják, és Mareira úr, eh, elnök úrhoz csatlakozom, vannak itt jogi kötelezettségeink, a WTO szabályait be kell tartanunk. Tehát elemeztük az egyes lehetőségeket, rengeteg különböző lehetőséget, de itt a mutatók nem voltak teljes mértékben objektívak, nem bocsátottak ránk minden, nekünk minden információt a rendelkezésünkre. Tehát, hogyha valaki ebben a témában kíván vitába bocsátkozni, akkor tartsa mindig észben, hogy vannak itt jogi korlátok. Aztán a GSP Plus és a monitoring. Amikor ezt az új rendelet tervezetet készítettük elő, Visszatekintettünk a sri lankai vizsgálatra a GSP Plus esetében. Önöknek igaza van. Voltak hiányosságok a rendszerben. Ugye nehezen tanultunk, de ezeket a tanulságokat, ha egyszer levontuk, akkor figyelembe kívánjuk venni. Ugye több szakasz van. Az első, amikor az országok csatlakoznak a rendszerhez, és volt egy komoly probléma, ugye nem határoztuk meg, hogy mit jelent a hatékony végrehajtás. Tehát ennek alapján aztán nehéz volt utána megítélni, hogy hogyan is alkalmazzuk a kritériumokat. Ezt most már meghatároztuk a rendeletben. A második, hogy volt egy kis kiskapu, hogy az országok ratifikálhatták ezeket az egy- egyezményeket, de hozzátehettek bizonyos fenntartásokat, és akadályozhatták az érintett testületeket a munka végzésében. Tehát, hogyha bármilyen ország olyan fenntartásokat fogalmaz meg, amely nem teszi lehetővé, hogy mi elvégezzük a monitoring munkát, és megfigyeljük, hogy az országok betartják ezeket az egyezményeket, akkor most már tudunk lépni. Egyébként a ratifikáció valóban nem elég, ezért kiegészítettük a listát egy újabb következménye, tehát bármilyen országról kiderül, hogy súlyosan megsérti valamelyik egyezményt, akkor nem csatlakozhat a rendszerhez. Ja, szerettük volna, hogyha inkább ösztönzőket használjunk. Ugye egyik ország sem olyan, mint Norvégia, ezt a biztos mondta, úgyhogy nem hibázhatunk. Tehát egyik ország sem Norvégia, de azért ösztönzőkkel közelíthetjük őket Norvégia példájához. A monitoringot is megerősítettük. Az EP-hez és a tanácshoz rendszeresen el fogunk jönni, nem minden három, hanem minden két évben. Beszámolunk arról, hogy mit tettek az egyes országok, és nem csak a monitoring testületek lesznek az információnk forrásai, hanem egyéb forrásokat is fel tudunk használni, és ez nagyon fontos. Egyéb megbízható információforrásokat tudunk majd használni. Ez egyébként, hogyha úgy tetszik, akkor egy izmosabb felfüggesztési visszavonási mechanizmusban is tükröződik. Remélhetőleg ez eloszlatja az aggályokat. És most térjünk rá arra, hogy milyen hatása van az új rendeletnek az egyes ágazatokra. A termékkategóriákat másképpen osztottuk fel, mint a múltban. Kicsit részletesebbek voltunk, fogalmazhatok így. Persze ugye a félelem az az, hogy ez vajon segíti-e a egyes országok fölfelé vándorlását a kategóriákban. Nem tudok erre pontos választ adni, mert ez az import mennyiségektől függ az egyes országokból. Egyelőre ennek, tehát a rendelkezésünkre álló adatok alapján azt láttuk, hogy degraduáció lenne, tehát lefelé Vietnám példájában a bőr termékekre. Ez az egyetlen elem, amiről most még be tudok számolni, tehát ami, amit most, amire már most bizonyítékunk volt. Aztán valaki felvetett egy aggályt Ecuadorral kapcsolatban. Ecuador továbbra is a rendszer része lenne, tehát az új szabályok szerint is. Ezt nagyon világosan szeretném itt elmondani. Azonban UPIK ország lesz Ecuador, tehát felső középjövedelmi ország, az egyfőre jutó jövedelem jelentős, és ez azt jelenti, hogy mondjuk, hogyha három évig ebben a kategóriában marad, akkor viszont már nem használhatja ezeket a kedvezményeket persze egyik napról a másikra senki nem eshet ki a rendszerből, azért akartam hangsúlyozni ezt a három évet. Tehát három éves időszakot figyelünk, itt egyre nő a jövedelem általában, és ez azt jelenti, hogy az ország az alsó küszöbtől egyre távolabb kerül, és akkor a három év végén tud kilépni a rendszerből. Ugye a kérdés, hogy a kedvezményezettek listájáról, ha eltávolítjuk ezeket az országokat, ez segíti-e a legrászorulóbbakat? A hatástanulmányunkból az derült ki, hogy igen. Ugyanis jelentős újabb hely jön létre a legszegényebb országok, illetve alacsony középjövedelmű országok számára, hogy exportáljanak az EU-ba. Persze ez nem zárja ki azt, ugye ne felejtsük el, hogy egységes piacon vagyunk, ahol ugye verseny van, tehát ez nem zárja ki azt, hogy más országok számára is előnyös lesz egy ilyen helyzet. Úgyhogy Sztördi úr, nem zárom azt ki, hogy esetleg még az USA-nak is előnyös lesz egy ilyen dolog. De hát ez számunkra a fontos dolog az nem ez, hanem az, hogy további mozgásteret biztosítsunk azoknak, akik valóban rászorulók. Hogyha ezt megvalósítjuk, akkor érdemes változtatni a rendszeren. Nem fogok részletesen végigmenni a hatástanulmány összes technikai elemén, de ha mondjuk megnézik a, az országok által exportált termékeket, két csoportra osztanám ezeket az országokat, tehát akik ugye a rendszerben benne vannak és akik nem akkor látják, hogy ezek kiegészítik egymást, tehát valóban sikerül új lehetőségeket teremteni a rászoruló országok számára. Egy utolsó megjegyzés talán, ez ugye a megszabott feltételekkel kapcsolatos, és Moreira úr könyvéből vennék ki most itt, vagy utalnék egy oldalra, a VTO mindenki tudja, hogy a WTO szabályait be kell tartanunk, nem voltunk sikeresek az egyik panelben, a GSP-vel foglalkozó panelben több általunk támogatott ügyet is elvesztettünk. Ugye India támogatta még a GSP plusz rendszer előtti rendszert. Tehát ez a kondicionalitás nagyon érzékeny téma, mert eléggé korlátos az, amit a WTO nekünk megenged. Differenciálhatunk, a kereskedelem fejlődése, a pénzügyi igények alapján, nem a mi kereskedelmi fejlődési igényeink alapján, és pénzügyi igényeink alapján, hanem a kedvezményezettekén. Én most itt abba is hagyom, Mondom még egyszer, hogy az önök szolgálatában állunk, úgyhogy nyugodtan forduljanak hozzánk kérdésekkel, és természetesen a kérdések, válaszok, információs csomagunkat folyamatosan el fogjuk juttatni önökhöz. Utolsó megjegyzéseket kérünk eh, Krisztián Fjellenetől. Köszönöm szépen, kezdek ideges lenni. Először is a kollégáim elmondták, hogy jó úton haladok, és nem, ehhez nem vagyok hozzászokva. Másfelől, hogyha egyetértenek, akkor valami biztos, hogy rosszul csinálok, hiszen um, rendszerint nagyon sok furcsa ötletet hallunk itt, de lehet, hogy mégis csak jó úton haladunk, és uh, sikerül ilyen harmonikus úton lehet folytatni. Néhány, eh, eh, amit az elnök úr mondott, ahhoz szeretnék csatlakozni. Eh, közelítünk az ideológiákban. Miért tesszük azt, amit teszünk? Ön azt mondta, hogy a kereskedelem politika az a célja, hogy a saját érdekeinket védjük. Ezzel egyet is értenék és mondhatnám azt, hogy ezt tesszük, de persze vitatkozunk arról, hogy mi az érdekünk, és ezt hogy hajtjuk végre, és hogyan állítjuk a politikát a szolgálatunkba. Pont ebben a konkrét esetben azonban vitatkoznék. Amikor a GSP-ről beszélünk, nem akarom a saját politikai érdekeink védelmeként ezt felhasználni, hanem pont fordítva. A GSP-vel azt akarom elérni, hogy támogassa a fejlődő országokat a kereskedelem eszközével. Ez az alapja az egésznek. Az a fontos, hogy egyszer üljünk le és döntsünk erről, vitatkozhatunk arról, hogy írhatok egy másik jelentést, beszélhetünk arról, hogy ki mit nyer, vagy veszít. Én ezt szeretném félretenni, szeretném azt mondani, hogy vajon támogatjuk-e az erre rászorult fejlődő országokat. Elnök úr, ön azt említette, hogy egyoldalú preferenciákat nyújtunk, így van, ezt tesszük, a GSP-ben ez történik. Pontosan ezért nem szeretném ezt a feltételességet és kapni valamit cserébe hiszen akkor az már nem egyoldalmú, hanem másról, másról van szó, akkor ez egy kereskedelmi vita tárgyalás, és pont azért, mert ők szegények, azért szeretnék nekik eh, adni valamit, oly módon, hogy nem kapok semmibe, ért, értes cserébe semmit. A GSP plusz egy egészen más helyzet, és abban teljesen igaza van, ott valamit követelnünk kell cserébe, valami nagyon konkrét dolgot. Követeljük azt, hogy viselkedjenek rendesen. Viselkedjenek úgy, mint egy modern, törvénytisztelő, ember, emberi jogokat, munkavállalói jogokat tisztelő ország. Nem gazdasági előnyökért nyújtsuk ezt a kedvezményt, hanem követeljük azt tőlük cserébe, hogy tegyenek valamit a világ javulásáért, hogy az EU befolyását fokozhassuk a világban a GSP plusz eh, segítségével. Ezért Szerintem az, az fontos, amit a bizottság mondott, és erre még vissza fogunk térni párszor. Mégpedig az, hogy a, az ő hatástanulmányuk azt mutatja, hogy van lehetőség a GSP országokra, és ki kell venni ezt a 80 országot, de mielőtt ezt, ezt megszavazzuk, vajon azt szeretném tudni, hogy ezt a mozgásteret fel tudják-e használni, mert ha nem, akkor nem azt a hatást érjük el, amit szeretnénk, és végül, de nem utolsó sorban az időrend. Én a jelentésemet november végére szeretném benyújtani, és akkor folytassuk le a következő vitát, december 8-án. Aki szeretné velem egy kávéra leülni és belásni a problémákba, az, azt szeretettel látom. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm. A jelentés tervezett december 8-a el lesz a napi rendben. Nyolcas napi rendi pontunk EU-Kanada közötti kereskedelmi kapcsolatok. Nagy öröm számomra, hogy szakbizottságunk körében David Blanketet üdvözölhetem, aki itt jobbra tőlem ül, aki Kanada nagykövet jelöltje az Európai Unióhoz akreditált nagykövet jelöltje. Első alkalom jár a szabadottságunk körében, üdvözlöm Önt! Korábban volt alkalmunk vendégül látni elődjét, Hornby urat, és Farfajl urat, aki Kanada kereskedelmi főtárgyalója a SETA körében. Kérem, hallgassanak meg. As uh, you are aware, ahogy tudják, ez év elején a parlament egy állásfoglalást hagyott jóvá az EU-kanadai kereskedelmi kapcsolatok ügyében. Szakbizottságom közelről figyelemmel kíséri a SETA tárgyalás. A megállapodáshoz szükséges a hozzájárulásunk oknál fogva szakbizottságom úgy döntött, hogy delegációt szervez Kanadába, a közeljövőben fog kiutazni ez a delegáció. A következő tárgyalási fordulót követően, ezért aztán jó időzítés ez, és jó keret a kanadai kormányjal való találkozunk, meg az ottavai és torontói stakeholderekkel való találkozónkhoz nagyon jó alkalom lesz ez. Kb. 40 percünk van e téma tárgyalásához. Először önt kérem, hogy éljen nyilatkozattal, amely megnyitja majd ezt az eszmecserét. 15 perc elég lesz. Öné a szó. Köszönöm szépen, hogy meghívtak. Nemrég érkeztem Brüsszelbe, hogy elfoglaljam állomás helyemet, és nagy öröm számomra, hogy ezen izgalmas időkben, mármint a kanadai EU kapcsolatrendszerben, meg az európai ügyekben általában is izgalmas időben kezdhetem munkámat, mint nagykövet. Mint tudják, Kanada és az Európai Unió két tárgyalásban halad előre, az átfogó kereskedelmi és gazdasági megállapodás, a SETA, ügyében, illetve a stratégiai partneri megállapodás ügyében, amely ha lezárásra kerül, akkor még közelebb hozza a két felet. A SETA kanadai és európai politikai ötök számára is prioritás. A kanadai kormány a júniusi ciklus kezdetén tett nyilatkozatában a kormány a gazdasági fejlesztés érdekében tett elsődleges prioritását került megjelölésre a Kanada és Európai Unió közötti gazdasági és kereskedő megállapodások stabilitása további munkahelyeket teremthet, a beruházások és a gazdaság bővítését hozhatja mindenkét fél számára. A kanadai szett a megállapodás erős jelzés is volna a világ számára, hogy mind a két fél elutasítja a protekcionizmus és a piac megnyitása mellett a láncsát. Két hasonlóan gondolkozó iparosodott fél, Kanada és az EU ha ilyen ambiciózus megállapodásra jut, akkor ez a világ többi része számára is a gazdaság kereskedelmi liberalizáció érdekében mellett küldene jelzéseket. Ugyanakkor a partneri megállapodás megkötése erősíti a legalapvetőbb demokratikus értékei megerősítését is szolgálja. Azzal kezdem, hogy kifejtem, mennyire örülök, hogy a szakbizottságú delegációja november elején Kanadában jár majd, és ott megismerik majd a kanadai EU gazdasági kapcsolatok miben létét. Az ottavai és torontói látogatások remélem, hogy a gazdaságunk megismerését szolgálja majd, és a kanadai kormány a területi és regionális kormányzatok, civil társadalom és az üzleti vállalatok képviselőinek megismerése után remélem, hogy még erősödik majd a partneri viszony közöttünk. A SETA-val kapcsolatban hagyj kezdjem azzal, hogy hogy áll vannak a tárgyalások. Mindennyien ismerik a statisztikai adatokat, amelyek bemutatják, hogy a két, két tudó kereskedelmeink mennyire erősödtek. A 2010-es adatok, legfősebb adatok mutatják, hogy a kanadai e, javak és szolgáltatások exportja 49 milliárd kanadai dollárra rúgnak, míg az import 55 milliárd Kanadába az EU-ból. A kanadai közvetlen beruházások 146 milliárd euróra rúgtak 2010-ben, míg az EU beruházás Kanadában 149 milliárd. Összesen ez 294 milliárd dollár két adóforgalom beruházás. Kanada szilárd államháztartással és erőteljes gazdasági fejlődéssel bír, egy egészséges pénzügyi szektorral bírunk, a kanadai bankok jól diversifikáltak, jól szabályozottak, és a világon a legjobban feltőkésített bankok közé tartoznak. Talán látták, hogy a Forbes meg magazin Kanadát a világ csúcs üzlet, üzleti szempontból csúcsországai körül szorolta az innováció, az adóterhek elosztása, a technológia, a bürokrácia kis, kicsiny volta, és a piaci teljesítmény azok a faktorok, amelyek ezt eh, lehetővé teszik. A két a Prágai EU-kanadai csúcson indult el a SZETA tárgyalás, nyolc tárgyalási fordulán mögöttünk, és a kilencedik áll a küszöbön az együttműködés és konstruktív szellem jellemzi a tárgyaló csapatokat, és továbbra is az ambiciózus célra törő megközelítéssel élnek, igyekezve feladani a még fennálló ellenmondásokat. A főtárgyalóink és igyekeznek egy ilyen pozitív tárgyalási atmoszféra kialakítását erősíteni. A tárgyalási szöveg kialakítása jól halad, sok területen történt előrelépés, ezért a következő forduló nagyon fontos áttörést hozhat. Bízok abban, hogy az együttműködés szelleme továbbra is fennáll a tárgyalási csapatok között 2012-ben is. A tartományok és a területek szintén elkötelezettek a tárgyalások iránt, és nagyon eh, eh, erős teljesen részt vesznek benne. A kanadai delegáció tagjai eh, részt vesznek olyan tárgyalásokban, amelyek teljesen az ő hatáskörük alá tartoznak. Ez most először történik az e- a kanadai szabadkereskedelmi egyezményekben. Az önök delegációjának alkalma nyúlik majd, hogy legalább egy területi kormányzattal találkozni, hogy jobban megismerjék az ő szerepüket ezekben a tárgyalásokban. Továbbra is támogatjuk, támogatja a kanadai üzleti közösség az EU-t és a CETA helyzetét. A magánszektor várja a tárgyalások erőrelépését, és úgy értem, hogy önöknek alkalma nyúlik majd, hogy találkozzanak a kanadai üzleti vezetőkkel, és nagyon örülnék, hogyha mindent kihoznának ezekből a tárgyalásokból, hogy, hogy a CETA tárgyalások minden vállalat előnyére szolgáljanak a civil társadalom szerepét felismerve konzultációs csoportok jöttek, létre, jöttek létre a CETA tárgyalások elősegítésében. Hatalmas média figyelem övezi a tárgyalásokat, és nagyon sok civil szervezet aktív szerepet vállalt és elmondta véleményét. Nagyon bízom abban, hogy látogatásokban jó szektorális tárgyalásokat folytathatnak és jó tapasztalatokat gyűjtenek. Ez a tárgyalás Kanada legambiciózusabb, legösszetettebb tárgyalása a NAFTA lezárása után 1992-ben az EU részére ez a tárgyalás a kereskedelem liberalizációját jelenti a g 8 szemben. Ha önök sikeresek, akkor privilegizált pi piachozaférést nyújtunk a gazdaságainknak, ez növekedést, munkahelyeket teremt és a kereskedelem liberalizációját. A stratégiai partnerségi egyezményre visszatekintve mindkét fél felkész, felkészült a mandátumokra, előreléptünk a tárgyalásokban az ottavai első fordulón, amely két hete történt. Ez egy fontos első találkozós volt, hogy meghatározzuk a mandátumokat, és most az lesz fontos, hogy hogyan menjünk tovább. Az a célunk ezzel az egyezménnyel, hogy folytassuk és magasabb szintre emeljük EU és Kanada közti kereskedelmi kapcsolatokat, elismerve e, gazdaságaink e, sokféleségét és ennek a kapcsolatnak a fontosságát. El kell ismernünk e, az első bilaterális egyezmény 59-es szerepét, azóta megváltozott a világ, az EU maga is megváltozott, ezért egy modern egyezményre van szükség a bilaterális mechanizmusok elősegítése érdekében. Hogyan lehet ezt a célt elérni? tartós és örökzöld egyezményt szeretnénk elérni, amely elősíti és bővíti a kapcsolatainkat. Egy stratégiai dokumentumra van szükség, amelyet aláírunk a következő csúcs értekezleten, és amely közvetíti közös értékeinket a világ is. Örülnénk, hogyha külügyi együttműködésünket is alá tudjunk támasztani biztonsági emberi jogi kérdésben, hiszen kapcsolatunk egy, egyedi jellegű és nagyon erős alapokon nyugszik. Azonban azt kell elérnünk, hogy ez az új és innovatív egyezmény lehetővé teszi a további egyezmények megkötését is, ezért el kell kerülnünk a, a, a, a dupla intézkedéseket. Továbbá mint két fejlett gazdaság, a Kanada és az EU jelentős kapcsolatra lép itt, olyan kérdésekben döntenek, ahol vannak ugyan véleménykülönbségek, de továbbra is együtt kell működnünk kooperatív módon, hogy ezeknek a különbségeknek a nemzetközi következményeit csökkenthessük. Azt kell elérnünk, hogy az itt meghozott döntések elősegítik a tudományos együttműködéseket. Kanada továbbra is jelentősen támogatja azokat a uh, programokkal kapcsolatos kutatásokat, amely minden tagállamnak előnyére szolgál. Ez a javaslat tisztességesen támogatja majd az olajhomokkal kapcsolatos vizsgálatokat nem szeretnénk ele, ele, ellenezni az üzemanyag minőségi irányelvet, hanem szeretnénk csökkenteni az üvegházi gázok kibocsátását. Nekünk az a fontos, hogy az olajhomokat ne diszkriminálják kedvezőtlen mindenféle tudományos indokokkal, az olajhomok az EU által behozott nyersolaj segítségével hozzájárulhatna a, ahhoz, hogy a 29%-ban lehessen csökkenteni az üvegház gázok kibocsátását, amelyek a nyersolajból származnak. Ez lehetőséget teremtene Kanadának és az európai vállalatok nagy részének is, hogy a kanadai olajhomokban együttműködjenek. A kormányunk továbbra is elősegíti Kanada és az olajhomok eh, kutatását, amely etikus energiaforrás a világ számára, és megvédjük ebben érdekeinket, még akkor is, hogyha igaz, igaz, igaztalan és diszkriminatív eh, eh, intézkedéseket hoznak csalódottak vagyunk, hogy az EU korlátozásokat vet ki a fókatermékekre, az, annak ellenére, hogy a, kanadai fókavadászat humánus módon zajlik, és megfelel mindenféle nemzetközi elveknek. A környezetvédelmi állategészségügyi intézkedések különféle módon lehet elérni, és mi tiszteletben tartjuk az Európai Unió véleményét, hogy olyan intézkedéseket hozzanak, amelyek tudományos eredményeken alapulnak, és ezért nem korlátozzák a kereskedelmi intézkedéseket. Komplex és ilyen komplex kereskedelmi vitákban, kapcsolatokban adódhatnak viták, azonban ez nem gyengítheti az átfogó bilaterális kapcsolatokat. Szeretnék beszélni végül arról, hogy mennyire elkötelezettek vagyunk az Európai Parlament iránt, ahogy együttműködünk abban, hogy sikeresen tető alá hozzuk a a CETA-t és a stratégiai partnerségi egyezményt. Kanada elkötelezett az iránt, hogy szoros kapcsolatot tartsam fel parlamenti szakbizottságokkal és a képviselőkkel is. Örülünk önnek, hogy Kanadába jönnek, és szeretnénk elmélyíteni a korábbi kapcsolatokat. Örömmel tekintek az önök látogatása elé és a delegációnak nagyon kellemes és informatív utat kívánok Kanadába. Köszönöm, hogy felszólalhattam, és nagyon szívesen válaszolok mindenféle kérdésre. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönjük, most tehát akkor rátérünk a szakbizottsági tagok kérdéseire, megjegyzéseire. Kezdjük az előadóval, mivel most már van egy állandó előadónk, a legtöbb kereskedelmi partnerhez már kineveztünk előadókat. Peter Stasny, néppárti képviselő, az előadó. Át is adom a szót. Uh, Köszönöm, elnök úr. Nagykövet úr, Először is köszöntöm itt az Európai Unióban is. Sok sikert kívánok. Remélem, hogy elődje valóban teljes mértékben távozik, és akkor teljes mértékben be tudja tölteni ezt a pozíciót. Biztos vagyok benne, hogy a szitában való munkája, a stratégiai partnerségi megállapodás az EU-ban ennek komoly részét fogja képezni. Ahogy elnök úr is említette, én vagyok a SZITA megalapodás előadója, úgyhogy arra számítok, hogy gyakran fogunk találkozni, gyakran beszélünk majd egymással, remélhetőleg a munka eredménye pozitív lesz mind a két fél számára. Én egyetértek az ön által elmondottakkal. Valóban rengeteg a tennivaló mindkét fél számára. Vannak könnyű és pozitív intézkedések, területek, és vannak aztán bonyolultabb ügyek, ahol azért a feleknek ellenvetései is vannak, de remélem, hogy ezeket majd sikerül feloldani. És remélem el tudjuk érni azt, amit eredetileg terveztünk. A szita, illetve az egyéb kereskedelmi megállapodások kapcsán is. Ön említette is, és egyébként az én egyik kérdésem az ez lett volna, az érzékeny területek, ugye, az érzékeny kérdések, az olajhomok, a fókák, és így tovább. Egyetértek azzal, hogy ezek a kérdések ne áshassák aztán alá, vagy ne zavarhassanak be a tárgyalásokba, és a szita a pozitív végkimenetelét ne akadályozhassák. Vannak más területek is, még ezen kívül, amelyeket remélhetőleg meg tudunk oldani a következő fordulón, amely ugye a jövő héten kezdődik. Ezt ön is említette. És tudja, hogy hó végén pedig a mi delegációnk látogat Kanadába, és remélhetőleg tudjuk gazdagítani ezt a munkát, illetve a végkimenetet a eszmecserével, és mielőbb meg tudjuk kötni ezt a megállapodást. Én hallottam már kritikákat, a megállapodás kritikusai azt mondják, hogy ó, hát ez el fog tartani sokáig, nagyon sok gond lesz vele, és így tovább. Én nem osztom az ő véleményüket, és mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb megköthessük ezt a megállapodást. Pontosan azért, mert ahogy ön is mondta, azt szeretnénk, hogy a világ többi részének is megmutassuk, hogy a protekcionizmus nem a megoldás. Különösképpen a mostani időszakban, az elmúlt három évben nem megoldás a protekcionizmus. Nagyon és jól tudjuk, hogy a gazdasági megállapodások ösztönzik a növekedést, munkahelyteremtést, és közelítenek bennünket egymáshoz. Így produktívabbak leszünk, hozzájárulunk a növekedéshez, az emberiség jólétéhez, a demokrácia erősítéséhez. Hiszen vannak azért feladataink, van felelősségünk az USA-nak, az EU-nak, és egyéb fejlett, gazdag, erős államoknak megvan a maga feladata. Hozzá kell járulnunk tehát Ezekhez a célkitűzésekhez mindenkinek megvan a saját tennivalója, hogy gondoskodjunk a világ stabilitásáról, a demokráciák megerősítéséről. Nincsenek ö, konkrét kérdéseim. Én elégedett voltam az önbevezetőjével, nem tudom, a kollégáknak vannak-e kérdései. Én várom az együttműködést a jövőben, és még egyszer üdvözlöm az EU-ban. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. A szabályok értelmében először az előadók, és aztán az árnyék előadók következnek a vitában, utána pedig a többi képviselő. Úgyhogy kérdezem az árnyék előadókat, hogy valaki szeretne-e kérdezni. Kochmarin asszony a liberálisoktól parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, nagykövet úr, hogy eljött hozzánk, és ennyire világos és átlátható összefoglalót tartott, ilyen jól értékelte a zajló tárgyalásokat. Bizonyára tudja, hogy a Lisszaboni szerződés óta az Európai Parlament is jóváhagyását kell adja az ilyen nemzetközi megállapodásokhoz. Tehát emiatt életbevágóan fontos, hogy ön eljöjjön hozzánk, és tájékoztasson minket a zajló tárgyalásokról. A parlament szakbizottsága, az INTA szakbizottság kritizálta már a bizottságot a múltban is, amiatt, hogy ezt nem úgy tették meg, ahogy kellett volna a Lisszaboni szerződés szabályai értelmében. Szerintem világos mindenki számára, hogy ez a megállapodás nagyon fontos, és mindkét fél számára nagy jelentőségű Kanada, rendkívül fontos kereskedelmi partnerünk, és itt felsorolhatom bármelyik ágazatot, az ipartól, a mezőgazdaságtól, a szolgáltatásokig. Nagyon fontos, hogy gyorsan és stabilan le tudjuk zárni ezeket a tárgyalásokat. És megköszönöm még egyszer, hogy ennyire őszinte volt. Ugye felmerült itt a fóka termékek tilalmának a kérdése. Nagyon sok európai állampolgár szívéhez közel áll ez az ügy, Európa képviselőinek a szívéhez közel áll ez az ügy. Hadd mondjak el egy történetet. Nem régiben kellett nagyszüleim otthonában a polcot rendbe raknom, és megtaláltam egy petíciót az 1970-es években, amikor is az Európai Parlament képviselői kérték arra, hogy vezessenek be egy ilyen tilalmat, és a szüleim ennek az aláírói voltak. Gondolom mindannyian emlékeznek arra, hogy egy hatalmas felfújt fóka volt a Strasburgi parlamenti épületben a plenáris előtt. Nagyon sok figyelmet kapott ez a téma, tehát az állampolgárok nagyon odafigyelnek, a döntéshozók is odafigyelnek erre itt a parlamentben, és én is nagyon őszinte leszek most önnel. Mi attól félünk, hogy mondjuk a kereskedelmi kapcsolatokban kevésbé jelentős elemek is gondot okozhatnak, hogyha nem tudunk kompromisszumra jutni, és nem tudjuk a parlament megállapodását megkapni. Én látom, hogy elnök úr már jelez, hogy letelt az időm, akkor ezzel befejezem, és várom a válaszát. Köszönöm. Kezdünk uh, uh, Kiszalad az időből. Kérek mindenkit, hogy két percre szorítkozzon. Most pedig Robert Sturdy következik, aki a konzervatívok árnyék előadója. Köszönöm szépen. Köszönöm nagykövet úrnak a felszólalást. Két-három kérdést szeretnék feltenni nagyon röviden. Nagykövet úr, bár ezt inkább a bizottságnak kéne feltennem, szeretném tudni, hogy mi a jelenlegi helyzet a e, keretegyezményről, amelyet e, párhuzamosan tárgyalnak le a SETA-val. Másfelől Kokmarin és én magam e, nem értünk egyet a fókák kérdében. Én elköltött, eltöltöttem egy hát az Inuit család, egy Inuit család körében, és láttam, hogy hogyan védik a környezetet sokkal jobban, mint azt másoktól láttam volna. És végül a mezőgazdaság mindig nehéz kérdés volt. Azt gondolom, hogy szabad mezőgazdasági piacot kéne nyitnunk, különben bezárhatnánk az egészet a parlamentbe. Mi a helyzet a génmódosított termékekkel Kanadában? Tudom, hogy Saskatoon nagyon jelentős lépést tett előre. Azt szeretném tudni, hogy a kanola kérdésében, amely ezek a kérdések hatalmas előnyt jelenthetnének a közösségnek. Szeretném tudni, hogy tud -e erről valamit. Köszönöm szépen, elnök. Most pedig a további, további képviselők szólalnak fel. Márti az SND csoporttól, a szocialistáktól. Welcome. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm, nagykövet úr, önt. Tehát a nagykövet csere nem jelent szakpolitika cserét, a helyzet továbbra is fennmarad, ahogy eddig volt. Tudományos követelményeket, tudományos bizonyítékot kért a környezetvédelmi károkról, és ellene van Jung az, az, hogy ellene vagyunk a, a kátrány alapú szénhidrogénoknak, az szerintem logikus alapokon áll. Ami a többit kérdés illeti, ott a fókavadászatot az nem annyira tudományos alapokon áll a fókavadászat elleni hanem, hanem a köz ö, érzet, illetve a közvéleményvédelmet követjük, és a választóink igényeit követjük azzal, hogy ö, tiltjuk e termékek forgalmát, nehéz támogatni a szabadkereskedelmi megállapodást, amíg ez a kérdés a fóka termékek kérdése nyitva áll. Az inuitok ügye pedig szintén fontos, mert a széndiokszid tilalom alól mentességet élveznek az európai importok esetében. Van még egy kérdés, amelyet nem érintettünk, a gyógyszertermékek, amennyire én tájékozódtam, és kérdezés a nagykövettől, hogy ez illeszkedik-e az ő tájékoztatásához. A, a szellemi tulajdon védelmének sztenderdjei, amelyet a gyógyszertermékekre kér az EU, jelentősen növeli a kanadai gyógyszerárakat. Ha ez igaz, akkor Kanada miért támogatja így, ha meg nem így áll, akkor miért szerepel a tárgyalási anyagokban? Tratsz úr a Gújétól. Én is üdvözlöm a nagykövet urat, és remélem, hogy tovább tudjuk folytatni azt az eszmecserét, vitát, amely a jövőbeli gazdasági partneri viszonyt övezi Kanada és az EU között, illetve azt alakítja. Nekem is van néhány kérdésem, talán, talán szélesebb körben a gazdasági együttműködésről, amelyre hatással lesz a, van a kereskedő megállapodás is. E tekintetben szeretném a figyelmét felhívni arra, hogy az Európai Bizottság múlt héten közvetvédelmi szabályozást fogadott el, tehát van egy normánk a környezetvédelmére, amely része az aki kommunitárnak most már szerves része. Önök is nagyon magas szintű normákat és környezetvédelmi elveket érvényesítenek a közbeszerzésekben és más politikákban, úgyhogy mind a két fél, mint fejlett ország, nagyon jelentős tényeket könyvelhet el, amely az állampolgárok érdekét szolgálja. Tehát ezek alapján ön hogyan értékeli ez a megállapodás, vajon nem zavarja el majd ezeket a magas szintű normákat a két oldalon? Mert ezeket a, ezek kereskedelmi vetületét is meg kell majd tárgyalnunk. És a, a, az olajhomok, illetve az olajból kinyert homok, homokból kinyert olaj tekintetében említeném, hogy Kanada kifejtette már október 5-én, hogy a GTU előtt panasszal él, hogyha az európai irányelv elfogadásra kerül, és a WTO előtt is panasszal él majd. Ez a, a, ez a homokban nyert olaj kérdése közvetlen hatása van az a tárgyalásokra. Nemrégiben eszmecsere folyt le a, az EU kanadai delegációjával, ahol John Fraser szenátor kifejtette, hogy ők, mint parlamenti képviselők is úgy érzik, hogy nem eléggé vonták be őket a folyamatba a tárgyalások mentén, mert nem ők a tárgyalók persze. Tehát, tehát a civil társadalom és a parlament hogyan lehetne, lehetne jobban részt a tárgyalásokban? Ez a kérdése. Gratulálni szeretnék a nagy követ kinevezéséhez. Néhány megfigyeléssel élnek, megjegyzéssel élnék csak az általam mondatokkal kapcsolatban. Rendszeresen utalt az eu az EU-ra, az EU-ra hozzászólásában. Szeretném emlékeztetni nagykövet urat, hogy az Európai Unió nem egy ország. 27 nemzetállam alkotja, Ugyanakkor Brüsszelnek ezen a részén sokan szeretnék ezt másképp látni, de nincs demokratikus felhatalmazás egy entitásnak tekinteni, és szerintem nem is kapja meg ezt a felhatalmazást. Kacsmarek úrnak is mondanám ezt. Fjellner úr beszélt a kereskedelmi ö, ö, megállapodásokról, mint a, a, a soft power kifejeztéséről. Én ennek teljesen ellene vagyok, és frakcióm is. A kereskedelem az kereskedelem. A kölcsönös előnyöket kell szolgálja, nem ö, hatalmi eszköz, és nem más, nem politikai tervek projektálására szolgáló eszköz. Úgyhogy nagykövet úr frakcióm ezt támogatja. Van még egy érvem, amiről nem sokan tudnak. Nagy-Britanniának volt kereskedelmi megállapodása Kanadával. Ezt az ott, ottavai konferencián 32-ben kötötték meg. Ezt persze elvesztettük 75-ben, amikor beléptünk az Európai Unióba. Úgyhogy ellenkezőleg az, amit sokan mondtak, például a hölgy mellettem, Nagy-Britannia sok tekintetben kereskedelmi szempontból hátrányát szenvedi annak az Európai Unió tagja. A végén meg hadd mondjam el, ön azt mondta, hogy Kanadában jól szabályozottak és jól tettek a bankok. Nos, jó lenne, hogy ez a két feltétel az Európai Unió bankjaira is érvényesíthetők volna, hogy volna, beleértve az angol bankokat is. Uh, Köszönöm. Hát követjük a külvilági eseményeket. Hadd mondjam el, hogy a kereskedelem az EU kompetenciája a szerződések értelmében, és az Egyesült Királyság tagja az EU-nak, és most a Lisszaboni szerződés után bármely tagállam szabadon távozhat az EU-ból. Most pedig Paul Murphy következik. Thanks to the ambassador for attending and... Köszönöm, elnök úr, köszönöm, hogy a nagykövet úr eljött hozzánk és tájékoztatást adott néhány kérdés. Az egyik az ontáriói zöld energia törvényről, amely ugye a VTO elé került. Nem tudom, hogy ennek az ügynek mi lesz a hatása a szita tárgyalásokra lehet-e ez mondjuk egyáltalán nem barátságos lépés a bizottság részéről, vagy pedig a kanadai szövetségi kormány titkon üdvözli ezt az ügyet, mert nem tudott volna beavatkozni ez ellen a törvény ellen, mert ugye voltak itt bizonyos érdekek. Támogatom az előttem szólókat a fókatermékek tilalmával kapcsolatban, és végül pedig az ivóvízre kérdeznék rá. Mi itt az álláspontjuk? Ez benne van a megalapodásban, vagy sem, és a bizottság reagált -e erre, vagy sem? Végül pedig a közbeszerzéssel kapcsolatos ajánlat, itt van-e vízenergia a tartományi szinten, vagy önkormányzati szinten, és az utolsó pedig az utolsó fenntarthatósági hatástanulmányban az szerepelt, hogy nem lesz vitarendezési, külön vitarendezési megoldás vagy folyamat, és a bizottság mégis ezt az álláspontot támogatja. Kérdezem, hogy a kanadai kormánynak mi ezzel kapcsolatban az álláspontja. Köszönöm. Köszönöm, és az utolsó hozzászólónk Jegle asszony, aki a kanadai delegáció alelnöke. Parancsoljon! Köszönöm elnök úr a lehetőséget, hogy mondhatok valamit alelnökként, meg az Agrárszakbizottság tagjaként is. Tehát nem mindig ugyanaz a véleményünk, mint önöknek, azért nem, nem, nem ütnek nagyon remélem most itt, hiszen azért jól működik össze a két szakbizottság. El, nagykövet úr, köszönöm, hogy eljött körünkbe, már ilyen korai szakaszában a vitának és láthatja a vitából is, hogy mennyire fontos az ön jelenléte, hiszen önnel együtt tudunk előre haladni. A két oldalú kereskedelmi megállapodást azért kötjük, mert a WTO és a Doha forduló nem vitt minket tovább előre, ezért kell egyes államokkal tárgyalnunk, közösen tenni valamit. Nagyon fontos ezért számomra. A kritikus pontok nézetem szerint, és most már kicsit ismerem az ön hazáját, volt alkalmam sokakkal tárgyalni Kanadában, tehát annyit tudok elmondani e körben, hogy láttam a delegációval az olajkitermelést a, a apartmenti területeken, és láttam, milyen sokat tesznek, és környezetvédelmi szervezetek is pozitívan nyilatkoztak arról, hogy a környezetvédelem figyelmet kap a kiaknázás során is. Az Agrár Szakbizottság tagjaként követtem a fóka vitát, fóka termékek körüli vitát, és jól tudjuk, hogy mit jelentenek a számok. Tudjuk, tudjuk hogy tengereken nagy problémát jelent, hogy túl sok fóka van egyes tengeri területeken, úgyhogy talán a vadászat más módját kellene megtalálni, és arról is tájékozódnunk, tájékozódnunk kell, ha ilyen kérdéseket szabályozunk, és nem csak civil szervezetektől befutó e-mailekre kell támaszkodnunk a jogalkotásban. Aztán egészében fel kell tegyem a kérdést, hogyha ezt ebben a, a megállapodásban az, az állatvédelem olyan nagy figyelmet kap, akkor a többi kereskedelmi megállapodásban nem kéne az emberi jogokat is legalább ekkora figyelemmel kísérni, mert hogy sokszor nem tesszük. Úgyhogy azt kérem, hogy egy kicsit kiegyensúlyozottabban vitázzunk, és kiegyensúlyozottabban gondolkozzunk el e kérdésekről, és köszönöm még egyszer, hogy felszólalhattam itt. Catherine you were not in my Köszönöm szépen, Katrin Bierda, nem volt a listámon, de szót kap. Köszönöm, elnök úr. Bár feltettem a kezem egy ideje. a lakozzak a többiekhez, hadd köszöntsem az új nagykövetet Brüsszelben, és köszönöm, hogy eljött az ülésünkre. Ahogy hallja, én brit vagyok, nekünk már nagyon hosszú időkre nyúlik vissza az együttműködésünk a két ország között. Szeretnék eh, csatlakozni Dartmouth eh, úr megjegyzéséhez, amely az Egyesült Királys, Királyságról szól. Az Egyesült Királyság négy ország gyűjteménye, nem igazán értem, hogy miért nem értik meg azt, hogy ha négy ország együttműködik, az jobb, és amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, azóta is egy, jobban működünk. Ez egy nagyon jó kérdés sokkal jobban tudunk együttműködni országcsoportként. 30, 75 óta van kereskedelmi egyezményünk. Hogyha adnának nekem egy perc türelmet. Kereskedelmi egyezményt tárgyalunk le eh, Kanada és az EU között, és ennek nagyon örülünk. A nagykövet úr említette a kátrányhomokot, valamint azt, hogy az egyezményeknek tudományos alapon kell nyugodniuk, és nagyon sok képviselővel együtt nagyon örülök annak, hogy sikerült egyezményt elérnünk um, az üzemanyag minőségi irányelvről. Ez vonatkozik a fókatermékekre, és egyetlen kérdésem van a szolgáltatásokról, ezt más kollégák is feltették, amely megmutatja, rávilágít két, két vitára. Az egyik arról szól, hogy az emberi jogokat és a környezetvédelmi jogokat miként élesztjük be a kereskedelmi vitákba. A kolumbiai-kanadai e, egyezmény megmutatja, hogy ezt miként lehet elvégezni. El, el, el végezni. a kereskedelmi egyezmények azonban e, ütköznek a nemzeti jogszabályokkal, és amikor arról vitatkozunk, hogy kié a víz, nagyon örülnék, hogy ez hogy ha hallatnám, hogy ez hogy működik önöknek. Nagykövet úr, mondja az elnök, az önön a sor, rengeteg kérdést kapott, de sajnos nincs elég ideje. Kérem, hogy próbálja meg a lehető legrövidebben összefoglalni. Köszönöm, elnök úr. So, Um, uh, Köszönöm, megpróbálom a lehető legrövidebben és lehető leglényegre törőbben megoldani. Van egy-két kényes kérdés is. Van egy, amivel azonban hamar végezni tudok, a keret megállapodás kérdése. Nem csak arról van szó, hogy a tárgyalások első fordulóján a két delegáció úgy döntött, hogy megváltoztatja a nevet. Tehát nem keret, politikai keretmegállapodásról lesz szó, hanem stratégiai partnerségi megállapodás. Ez annyira friss, hogy ide kellett jegyzetelnem kézzel, mert a jegyzeteimben mindig politikai keretmegállapodásról utalok, és közben meg stratégiai partnerségi megállapodásról van szó, de ugyanaz, csak a nevét megcseréltük. Lesznek még ilyen kérdések, hogy bizonyos dolgokat másképp neveztünk el, majd ezekre is kitérek. Az üzemanyag minőségi irányelv és az egész csomag. Ahogy mondtam minket az aggaszt, hogy a bizottság azt javasolja, hogy a nyersolaj számára adjunk, biztosítson előnyt, akár jobban, mint a gáz, vagy pedig kedvezőbben kezelje a nyersolajat, mint az olajhomokot, pedig itt ez diszkriminatív bánásmódot jelentene, ami még tudományosan sem igazolható. Független tanulmányok bizonyították ugyanis azt, hogy a kibocsátás hasonló, vagy akár még alacsonyabb is, mint a nyersolaj esetében, például a venezuelai, angolai, nigériai nyersolajé, és az olajhomok összetétele sem tér el annyira, tehát ez finomítható, ugyanúgy, mint bármely más olaj. Támogatjuk tehát azt a célt, hogy csökkentsük az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, de hogyha ez a cél, akkor el kell dönteni, hogy milyen forrású ö, olajat használunk. Hogyha van egy olyan olaj, amelynek a kibocsátása alacsonyabb, mint a többié, akkor ezt kellene támogatni. Tehát ha az Európai Unió, vagy teljesen mindegy, hogy minek hívjuk, ö, szeretné csökkenteni a széndiokszid kibocsátást, akkor számunkra észszerűnek tűnik, hogy mondjuk foglalkozna azokkal a nyersolaj forrásokkal, amelyeket Európa ma fogyaszt, és amelyeknek a használata hozzájárulnak, hozzájárul ezekhez a kibocsátásokhoz. Én felkészült vagyok, ezt már több éve csinálom, úgyhogy tudom, hogy nem értenek mindig egyet a felek, úgyhogy hoztam magammal egy kis tájékoztatót, ezt itt hagyom majd a szakbizottságnak. Ebben tények, számadatok vannak, mindenki megnézheti, szerintünk tudományos értékű bizonyítékok ezek. Ami pedig a fókákat illeti. Ugye megint, ez sem meglepetés. Miután Londonban is dolgoztam, azt hiszem, hogy nem lepez meg évente két-három hét azzal telt, hogy ott álltak az emberek az irodám alatt az utcán, és hangosan tiltakoztak, úgyhogy értem, ismerem ezt az ügyet, mert már megéltem a történelmi tapasztalatokat de azért talán érdemes lenne emlékeztetni a szakbizottsági tagokat arról, hogy Kanadában jogilag szabályozott, fenntartható tevékenység a fókavadászat, több ezer fókavadász és családja él ebből, és szerintünk az EU tilalma nem felel meg a nemzetközi szabályoknak, és ezért döntött úgy Kanada, hogy a WTO elé viszi az ügyet. Van itt valami érdekes dolog. Ugye megkérdezik azt, hogy mi a jogainkat ugye felhasználjuk, és a WTO elé vittük ezt az ügyet. A kereskedelmi tárgyalások mindegy, hogy két vagy több oldalúak, általában úgy zajlanak, hogy a felek elismerik, hogy lehetnek olyan helyzetek, amikor nem értenek egyet, és ilyenkor valami fajta mechanizmus kell a vitarendezésre. Én furcsának találom, hogy ezt támadásnak tekintik, hogy mi a WTO-hoz fordulunk, hogy sikerüljön megoldani az ügyet, és a saját jogainkat védjük meg. Hát továbbra is védelmezni fogjuk a fokavadászokat, ennek az ágazatnak a jövőjét és szereplőit. Minden két oldalú kapcsolatban vannak véleménykülönbségek, de nem szabad hagyni, hogy ezek a véleménykülönbségek megakadályozzák, hogy erősebb gazdasági kapcsolatot alakítsunk ki. És azt mondanám, hogy ez igaz egyébként a... Uh, mi? Az ontariói programra is, amely a megújuló energiaforrásokat célozza. A konzultációk, amelyeket megtartottunk videokonferencia segítségével 2011. szeptemberében bonyolódtak, és szerintünk ez a program megfelel a WTO szabályainak, és ezt a programot is meg fogjuk védeni, de még egyszer mondom, hogy nem gondoljuk azt, hogy ezek a véleménykülönbségek, ezek súlyos akadályok lehetnek. Ugye tényleg hát vannak ilyenek, a WTO majd segít megoldani a problémát, de ezek a véleménykülönbségek ne akadályozzák a gazdasági, szorosabb gazdasági együttműködést és partnerséget. Nézzük, milyen kérdések vannak még. Ja, igen. Ez is egy elég népszerű és gyakran feltett kérdés, a víz. Hát, több országgal is folytattam kereskedelmi tárgyalásokat, vagy vettem részt ebben több éven át, és mindig felmerül a víz kérdése. Akik ezen a téren dolgoznak, egy picit meglepődnek ilyenkor, mert ugye mindig megdöbbenünk e, azon, hogy hogy is lett ez gond, hogy is lett ez problémás kérdés. Kanada álláspontja az, hogy a víz legalábbis természetes e, állapotában nem tekinthető terméknek és ezért ez kívül marad a kereskedelmi megállapodások hatáján. Tehát egyik kereskedelmi megállapodás sem akadályozza azt, hogy a kormányok bizonyos normákat fogadjanak el azért, hogy az országok a biztonságos ivóvízhez hozzáférhessenek, és az EU-val folytatott kapcsolatainkban is fenntartjuk ezt a jogot, vagy védelmezzük ezt a jogot, hogy a kormányok a kanadaiaknak ivóvizet szolgáltassanak. A szellemi tulajdon kérdése is ugye felmerült a szita kontextusában, és bocsássanak meg, hogyha nem merülök itt el most a tárgyalások apró részleteiben, de talán jobb lenne ezt inkább a tárgyalófelekre hagyni. Hát addig elmegyek, amíg tudok, de azért vannak olyan dolgok, amelyekhez leginkább a tárgyalófelek értenek, és talán jobb lenne, hogyha önök is a saját tárgyalójukkal ülnének le aztán a kereskedelmi és gazdasági megállapodását nyilván erősíteni a beruházási, kereskedelmi kapcsolatokat, és ez a szellemi tulajdonra is igaz lenne, a szellemi tulajdon védelmét is erősíteni. A saját törvényeinkre és politikánkra alapul a mi álláspontunk, amikor eldöntjük, hogy ugye miről van szó a tárgyalások során, mi, során mi azt várjuk el, hogy minden egyes javaslat, amelyel valaki előáll, vagy megállapodás, az tükrözze a kanadai érdekeket. És aztán a gyógyszerek kérdése. Szabadalmak, adatvédelem, és így tovább. Még nem tudunk semmit megerősíteni, mert zajlanak a folyamatok, nem tudjuk, hogy mi lesz a végső megállapodás része pontosan. Persze vannak gondok, egy-két javaslattal majd felmerül, de hát azt hiszem, hogy ez normális bármilyen tárgyalás során az EU esetében is felmerült ez, hogy a bizottságnak voltak problémás javaslatai, már mint olyan gondjai, amelyek a mi javaslatunk, a javaslatainkkal kapcsolatban merültek fel, de ezek majd megoldhatók. Elnézést, nagykövet úr, meg, úr, meg kell kérjem, hogy rövidítse le a a válaszait. Igen, akkor gyorsan a közbeszerzésre még kitérek. A tartományok részt vesznek a tárgyalásokban, méghozzá igen komolyan bevontuk őket. A közbeszerzés az természetesen része a tárgyalásoknak, és még egyszer mondom, hogy ez is ajánlatcsere, javaslatcsere, ahogy bármilyen tárgyaláson is zajlik, majd a végeredményt a tárgyalások lezárásakor meglátjuk, ambiciózus a csomag egyébként. Valaki említette a parlament szerepét. Egy valamit megjegyeznék. A múltamban én is védelmeztem egyébként szabadkereskedelmi megállapodásokat, és eléggé rendszeresen elmentem a parlamentbe. Tudtam, hogy a főtárgyalónk is rendszeresen ellátogatott a parlamentbe, Persze mindig lehet javítani a helyzeten, de azért, eh, tehát mindegy, hogy itt vagy ott, a parlamenthez való látogatás, ez egy megszokott része a munkánknak, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egészséges párbeszédet tartunk fenn mindenkivel, aki érintett ebben a nyilvánvalóan érzékeny ügyben. Aztán a gémodosított élelmiszerek, igen, fontos számunkra is ez az ügy, de ha megbocsájtanak, akkor, és különösképpen mivel szorít az idő, én inkább visszatérnék önökkel majd később részletesebb információkkal. A mi véleményünk a GMO-król egy picit más, mint az óceán ezen az oldalán nagyon sok embernek, de hát mondom még egyszer, hogy később akkor a GMO kérdésben részletesebb információkat tudok szolgálni. Lássuk, van-e még, meg akarom nézni, hogy nehogy valamit kifelejtsek. Nem. Azt hiszem mindenre válaszoltam. Akkor ennyi, és egyébként pedig várom az együttműködést az elkövetkezendő hónapokban az önök szakbizottságával, és tiszteletben tartom az összes képviselő nézeteit. Kanada egy olyan nemzet, ahol a jéghoki nagyon népszerű, és ugye elmondtam itt másoknak, hogy ide jöttem ebbe a bizottságba. Péter Stasznyi is itt dolgozik, és akkor azt kérték tőlem, hogy gyűjtsek be néhány aláírást de ezt majd később. Köszönöm, mi is várjuk az együttműködést önökkel, köszönöm, hogy eljött, és sok szerencsét új posztján, Kanada nagyköveteként. Kicsit már benne vagyunk a koordinátorok ülésének idejében, de még mindig a 9-es számú napirendi pont előttünk van a szellemi tulajdonjogok vámotósági érvényesítése témájában. Ezt az IMCO szakbizottság kapta hatáskörébe, szerintem helytelen módon, mert kereskedelmi kérdés ez inkább. A határokon való érvényesítése a szellemi tulajdonjogoknak bizony a mi asztalunkra tartozna. A jelenlegi szabályozás az ezen jogok határmenti védelmének erősítését jelölte ki célként. Ugyanakkor nem célunk, hogy az IMCO hatáskörét megkérdőjelezzük, inkább megerősített együttműködést kértünk tőlük. Az 50-es cikk, e- a házszabály 50-es cikke szerinti megerősített együttműködést. Az IMCO még mérlegeli, hogy lehetőséget biztosít-e számunkra. Jelentést tevőnk Josefa Andrész, megadom a szót neki az első eszmecsere felvezetésére. Gracias, presidente. Totalmente de acuerdo con usted. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljes mértékben egyetértek önnel, utolsó megjegyzésével. Remélem, hogy a megerősített együttműködés valóban megvalósul az, az IMKO szakbizottsággal, és a jövőben nagyobb szerepet kapunk mi is ebben a fő kérdésben, a fogyasztóvédelem is, meg a nemzeti kereskedelem is, ami a szalunkra tartozik, és a téma mind a kettő bír. A kisvállalatok és a nagy multik szempontjából is nagyon fontos kérdéseket vet fel ez a témakör, a termékhamisítása és egyéb bűncselekmények elleni harcban elképesztő statisztikai adatokkal kell szembesüljünk a szellemi tulajdonjogok védelmének megsértésében. 85%-a a, a famisott termékeknek Kínából érkezik, 800 milliárdos. Több mint egy milliárdról van szó. A szellemi tulajdonjogok védelme rendkívül fontosságú az Európai Unió belső piacának védelme érdekében is, meg a nemzetközi kereskedelmi kapcsolataink fenntarthatóság érdekében is, a gazdasági növekedés a vállalatok fejlődése szempontjából nagyon fontos, hogy garanciák rög, kerülnek rögzítésre az Európai Unióban, és hogy a fogyasztó védelem garanciái is érvényesüljenek. Ezért a jelentésben néhány, jelentés néhány ponttal lehetne kiegészítő, például a 2,5-ös pontban a hamisított termékek kapcsán én fent tartanám a, a márkák ö, védelmét és más ö, termékazonosítók fenntartását, valamint a, a szabálysértések büntetésére vonatkozó pontok is módosíthandóak. Ezek sokszor nagyon költségesek egy egyéni eljárás lefolytatása egy kis vállalat szempontjából, a bírósági eljárás elintása. Aztán van az olyan tranzitban levő hamisítás, ez is, ezzel is abban erőtésebben fel lehetne lépnünk, erre vonatkozóan is lehetne külön pont vagy záradéka szabályozásban. Aztán kimondható volna az is, hogy ez elviekben szerepel, de konkrétan nem a szövegben. Várom a hozzászólásokat a lárnyékelődők és a szakbizottság tagjai részéről. Ugye a vállalataink védelme forog kockán. Azt kell biztosítanunk, hogy a legálisan működő vállalatok is profitáljanak, és szemben tudják nézni a fekete piac kívásával, amely ő nagyon sérti és alássa az európai vállalatok jövőjét. Ezért volna fontos, hogy megfelelő irányba vigyük ezt a jelentést, és hatáskörünket is érvényesítenünk kell, mármint a szabadság hatáskörét a e kérdésben. Elnök, szabadsági tagok hozzászólnának? Ha nem, akkor a bizottságnak adom meg a szót a Digitaxud képviselőjét kértük, hogy jöjjön el az ülésre. Ha eljött, akkor kérem mutatkozzon be. Caroline Ederi. That's right. Caroline Ederi asszony. Öné a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen. Én vagyok a Digitaxud részéről azon osztály feje, amely a vám ellenőrzését felel a fogyasztói és szellemi tulajdonok védelmével foglalkozunk. Nagyon örülök, hogy együttműködhetünk e, e javaslatban a szakbizottsággal. A bizottság egy létező jogszabály alapján dolgozik, és a javaslatnak az a célja, hogy a meglévő rendeletet felcserélje annak érdekében, hogy felelhessünk bizonyos célkitűzésekre, hogy fejleszthessük a vámhatóságok képes, képességét az törvények érvényesítésében, és hogy korlátozhassuk a hamisítások bejutását, ahogy az előadó helyesen elmondta, szeretnénk a rendelet hatáskörét kiterjeszteni, hogy a vámhatáságok ellenőr, ellenőrizhessék és meg, visszafogassák azokat az árukat, ahol intellektuális jogok sér, sérelmét gyanítják új öm, sérelmeket foglaltunk be a, a jogszabályba, amelyeket a korábbiak nem fettek le. Továbbá konkrét eljárásokat illesztettünk be a jogsértő termékek lefogására, amelyek kis küldeményekben találhatók, és ez fontos a vámhatóságok számára, és amelyek hatalmas növekedést tapasztalnak a visszafogott áruk terén, továbbá a jogtulajdonosok és a fogyasztóvédő szervezetek aggodalmát is tudjuk ezzel csökkenteni, fel tudjuk gyorsítani ezeket az árukat, ezeket az eljárásokat és ezeket az árukat le tudjuk fogni a, az indiai és brazil gyógyszeriporttal kapcsolatban folytatott vitában szeretnénk tisztázni azt, hogy a vámhatóságok miként lépjenek fel akkor, amikor generikus gyógyszereket eh, találnak eh, eh, átutazóban EU területen, olyan gyógyszereket, amelyeket harmadik országoknak szántak, és ahogy ezt lefektettük a bizottság és India közötti egyezményben, akkor, hogyha átutazóban vannak ezek a gyógyszerek az EU területén, és a, amelyet, e, hogyha olyan gyógyszerekről van szó, amelyeket EU szabadalom véd, akkor a vámhatóságoknak nem elég a gyanú, öm, hanem átengedhetik a gyógyszereket, de hogyha fennáll a gyanú, hogy ezeket az ár, árukat az EU piacaira szánták, akkor lefoglalhatják ezeket a gyógyszereket. Ez a javaslat lényege. Köszönöm, mondja az elnök. Hozzáfa, van további megjegyzése? Én nem, nincsen megjegyzésem, akkor a következő időpontunk december 8-a, amikor a tervezetet megvitázzuk, és tudom, hogy időbe, időközben fokozott együttműködést érhetünk el az IMCO-val. Ezzel véget ért a szakbizottsági örék nyilvános része. Innentől megkezdjük a koordinátori ülést zárt ülés formájában. Tehát kérek mindenkit, akinek nincs joga itt maradni, hogy hagyja el a termet a lehető leggyorsabban és a lehető leghalkabban is. Gyorsan, azt mondtam.